Shall we start? Okay. Ladies and gentlemen, please take your seats. Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. liebe kolleginnen und äh, kollegen! Kedves kollégák, megnyitom a konferenciánk második napját, üdvözlöm Önöket. Morász úr és Luega asszony nem tudnak ma itt lenni, és ezért, mert az osztrák fővárosban, Bécsben van kötelezettségük, és az Európai Parlament közös parlamenti csoportjának, delegációnak vezetője és korábbi Európol rendelet jelentéstevője fogja helyettesíteni az elnök urat, a Miera úr. Az én nevem Christian Buchmann, én vagyok az osztrák Bundesrat Európa bizottságának elnöke, és korábbi tevékenységem során regionális miniszterként is ténykedtem. Kedves kollégák, szeretném elmondani önöknek azt, hogy eh, teljes nyelvi rezsim van, kivéve a máltai, illetve a svéd nyelveket. Azt is elmondhatom önöknek, hogy eh, a trojka tanácskozásai során is születtek már döntések, amelyekről majd beszámolok. Szeretném elmondani azt, hogy az ellen az elnökségi eh, trojka azt javasolta, hogy nevezzünk ki egy olyan képviselőt, aki megfelelve a 20-as, illetve a 11-es Európol rendeletnek megfelelően a február 25-i Európol ülésen már részt vehet, a menedzsment testület munkájában, mint nem szavazó megfigyelő vehetne részt, Az elnökségi trojka azt javasolta, hogy Svetanov urat nevezzük ki erre a nagyon fontos funkcióra. Szeretném azt megkérdezni, hogy valaki ellenzie ezt a javaslatot. Úgy tűnik, hogy nem. Így folytathatjuk, és Svetanov urat választottuk meg úgy, mint képviselőnket ebben az igazgató tanácsba. Kedves kollégák, megkezdjük a napi rendünket ezzel, és eszmecseret fogunk folytatni az Európai Adatvédelmi Biztos helyettessel, mielőtt megadnám a szót neki, hogy megtartsa a bevezetőjét. Röviden szeretném elmondani azt, hogy hogyan fog kinézni a vita ezen napi rendi ponttal kapcsolatban. Hasonló modellel járunk el, mint tegnap. Két nemzeti parlamenti képviselő, illetve egy európai parlamenti képviselő fog majd szót kapni egészen addig, amíg ki nem merül a szót kérők listája azok a képviselők, akik szeretnének szólni, azokat arra kérjük, hogy az adott napirendi ponthoz tartozó kártyát töltsék ki, és adják át a teremszolgáknak, akik majd idehozzák a pódiumhoz ezeket a kártyákat. A kártyák beérkezése alapján állítjuk össze a felszorolók listáját. Szeretnék arra rámutatni, hogy mind a nemzeti parlamenti, mind pedig az európai parlamenti képviselőknek ki kell tölteni a vonatkozó kártyát akkor, hogyha szeretnének hozzászólni. Azt kérjük, hogy két percre korlátozzák a hozzászólási idejüket. Az idő függvényében esetlegesen módosítjuk a felszólalási időt annak érdekében, hogy mindenki, aki szót kért, szót való, kaphasson valóban. Most pedig Megadom a szót Viev Jorovszki úrnak, a szót, aki a helyettes adatvédelmi biztos tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy részt vehetek ezen az ülésen, és beszámolhatok arról a felügyeleti szerepről, amit az Európai Adatvédelmi biztos végez. Bizonyára tudják, hogy e, ez a adatvédelmi biztos, főként az európai ügynökségeket, intézményeket felügyeli adatvédelmi szempontból. A 28 tagállamban, 28 nemzeti joghatóságban ennek tekintetében. Nagyon fontos az, hogy az Európai Adatvédelmi Biztos azt vizsgálja meg, hogy mi történik európai szinten, míg nagyon sok feladatot nemzeti adatvédelmi hatóságok látnak el, felügyelik a szerveket, hatóságokat, amelyeknek joguk van ahhoz, hogy adatokat küldjenek az Europolhoz, vagy az Europol infrastruktúrájával tevékenykednek. 2017 óta az Európai Adatvédelmi Biztos az Európolt is felügyeli adatvédelmi szempontból, és ez eh, eléggé gyümölcsöző együttműködéshez vezetett az Európollal, mind a legmagasabb szinten, tehát az igazgatási szinten, igazgató tanácsi szinten, de gyakorlati szinten is eh, azokkal is jó az együttműködés, akik eh, valóban a munkát végzik. Volt egy látogatásunk is 2007 májusában az Europolnál, és utána kezdődött meg a valódi gyakorlati munka. Két vizsgálatot folytattunk le, az egyik során megnéztük az eljárásokat, ez az önök csoportjának legutóbbi ülése után zárult le, és a második vizsgálat pedig a múlt hónapban zajlott, és az eljárás még folyik. Havonta van ülésünk az Európollal, a legutóbbira tegnap előtt került sor, sőt, tegnap volt itt Brüsszelben az Európollal itt tartjuk a kapcsolatot, és a munkatársaink rendszeresen Hágában járnak, megvitassák a fennálló kérdéseket, és az új projekteket is. Az, ezen kívül jó az együttműködés legmagasabb szinten is az Európollal, az Európai Adatvédelmi Biztos, már vendégül látta az Europol ügyvezetőgazgatóját is eh, ez év júliusában. A legfontosabb kérdések, amelyekről szeretnék eh, beszámolni, és amelyek még nyitva állnak, ezek a gyakorlati együttműködés, illetve a eh, vizsgálatok. Az első vizsgálat 2017. decemberében volt, ez egy technikai jogi ellenőrzés, illetve administratív adat ellenőrzés volt. Ez azt jelenti, hogy nyomon követtük a, a munkatársak műveleti tevékenysége, de a legfontosabb munkája a legfontosabb munka az, volt, hogy technikai jogi vizsgálatot végeztünk, jogi szempontból megnéztük az adatokat, megnéztük az adatfeldolgozást, megnéztük az elemzési folyamatokat, e, ezek kötöttek a csempészethez, illetve a csempészethez. A technikai ellenőrzések között volt az, hogy um, az információs biztonsági folyamatokat uh, vizsgáltuk meg, illetve a különböző megoldásokat, amelyek az adatok megőrzéséhez kötődnek. A jelentést májusban küldtük el az Europolhoz, ebben 45 ajánlás is volt, ezek eléggé technikai jellegűek, illetve korrekciós jellegűek voltak, ajánlások voltak, igazából nem találtunk semmit, ami arra készített volna bennünket, hogy hivatalos vizsgálatot indítsunk meg, amelyre egyébként lehetősége van az Európai Adatfélben biztosnak. Úgy gondoltuk, hogy mindent meg lehet oldani a további együttműködés során az Europollal. Ezek az ajánlásokat nyomon követjük a szokásos módon, 2018 májusában volt a második vizsgálat. Ez főként az európai információs rendszerekhez, a kiskorúak adatainak feldolgozásához kötődött, illetve a hotspotok, migránsok, hotspotnál tartózkodó migránsok vizsgálatához kötődtek. Technikai szempontból a log managementet vizsgáljuk meg, az információs technikai menedzsmentet, így megvizsgáljuk azt, hogy milyenek a tesztelési és érvényesítési folyamatok. Az Europol már hagyta ennek a vizsgálatnak a jegyzőkönyvét, és jelenleg a jelentésünket fogalmazzuk meg, és az ajánlásainkat. A következő lépés számunkra az lesz, hogy 2008 végére tervezünk egy vizsgálatot a, a terrorizmus finanszírozási program tekintetében, és ennek itt is nagyon fontos szerepe van az Európolnak. Másik nagyon fontos szerepe az Európai Adatvédelmi Biztosnak, amely kötődik az Európol felvizsgálatához, ez a nemzeti hatóságokkal történő együttműködés megszervezése, a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal történő együttműködés. Együttműködési csoportban végezzük a munkát, amely az Európai Adatvédelmi Biztosból és 28 adatvédelmi hatóságból áll, a 28 tagállamból. Kiadtunk véleményeket számos projektről és jogszabályról, amelyeket jelenleg előkészítenek, bizonyára tudják, és Szófiában is beszéltünk erről, kiadtunk egy véleményt a külföldi felekkel történő együttműködésről, az európai és a külföldi felek együttműködéséről, és vannak olyan tárgyalások, amelyeket meg kell kezdeni Algériával, Egyiptommal, Izraellel, Jordániával, Libanonnal, Tunéziával és Törökországgal, azt illetőleg, hogy hogyan lehet adatokat cserélni ezen országokkal. Erről is beszéltünk már, ahogy mondtam, a szófiai ülésünkön, és a tárgyalási mandátumot a tanács elfogadta, és részben felvették azokat az ajánlásokat, amiket az Európai Adatvédelmi Biztos fogalmazott meg, különösképpen azt az ajánlást, amely a kompetens um, hatóságok listáját tartalmazza az adott országban, illetve kötelezettség arra, hogy uh, korlátozások legyenek az adatok további feldolgozását illetően. Végezetül voltak olyan kérdések, amelyek a felfüggesztéshez kötöttek az adatok tekintetében. És nem utolsó sorban, ahogy mondtam, számos projekt tehát véleményen látott el a hivatalunk, ebben benne volt az EU szintű együttműködés az Europol esetében, például a Frontex-el. Itt is kiadtunk, elkezdtünk egy konzultációt egy Europol Frontex információcserét illetőleg. Szeptemberben történt ez meg. Kiadtunk illetve foglalkoztunk azzal a konzultációval, ami az ico val foglalkozik, és hogy milyen szerepe van az Európolnak itt eh, az adat eh, eh, feldolgozás tekintetében, nemzeti, nemzetközi szinten, és megvizsgáltuk a pénzügyi hírszerzési egységekkel történő együttműködést. Júliusban történt mindez, de ez most része a munkánknak, annak a koordinációnak, amit végzünk az Europollal. Összegezve elmondhatom, hogy mind a legmagasabb szinten, mind pedig jogi kérdésekben, és ami legfontosabb számunkra, a nagyon gyakorlati szinten is az együttműködés az Európollal nagyon jó, és megkapjuk a válaszokat, megkapjuk a fellépést az Európollal, bármikor, amikor kételjeink vannak azt illetőleg, hogy hogyan működnek az információs rendszerek, vagy hogyan történnek az eljárások. Nagyon sok olyan helyzet van, amikor azt kérdezzük, hogy, hogy rákérdezünk a folyamatokra, amelyek már évek óta folyamatban vannak, de elmondhatom, hogy az Európoltól származó információ mindig nagyon jó, és mindig arra törekedünk, hogy megoldást találjunk, még akkor is, hogyha ehhez plusz befektetésekre van szükség az ünnepség részéről. Köszönöm. Uh, Köszönjük szépen az ismertetést, és hogy betartott az időkereteket, és Diaz de Mera úrnak adom át az elnöki levezető feladatokat. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is megköszönni Vievrovszki úr beszámolóját az adatvédelem területéről az Európol tevékenysége keretében. Most a Cseh Köztársaság részéről Grülics úrnak adom meg a szót a hozzászólók listája alapján két percre. Hol van képviselő úr? Jó reggelt, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Először is szeretném elmondani, hogy a Cseh Köztársaság nem rendelkezik semmi különös ambícióval e csoport tevékenysége kapcsán. Sajátos azonban, hogy nem vagyunk olyan helyzetben, hogy az Európa igazgatóságába képviselőt választhatnánk. Három évet fordítottunk az eljárási szabályzat összeállítására, és még arra sincs lehetőség, hogy megvitassuk ezt a témát, tehát ez meglehetősen furcsának tűnik. Rulig úr. A vonatkozó napi rendi pont másról szól, amivel most foglalkozunk, az az Európai Adatvédelmi Biztos tevékenysége, Vievski úr éppen erről számolt be, ami pedig az ön által felvetett kérdést illeti, három különböző forgatókönyv szerepelt erről a trojka összefüggésében, és Buchmann társelnök úr e, erre utalt is az ülésnek az elején. Tehát amit ön most felvetett, azt ő már érintette az ülés kezdetén. Tehát javaslom, hogy vessen egy pillantást az eljárási szabályzat 14.4-es e, pontjára, ott megtalálja a kérdésére a választ. Köszönöm szépen. Most pedig Kitirosz úrnak adom meg a szót két percre Ciprusról. Jó napot kívánok mindannyiuknak! Ami az Európai Parlament állásfoglalását illeti, amely júliusban született, az adatcsere kapcsán az Európol és a harmadik országok, Jordánia, Törökország, Izrael, Marokkó, Libanon, Izrael és Nigéria vonatkozásában a terrorizmus elleni küzdelem keretében, illetve szervezett bűnözés elleni küzdelem céljából. Nos, ez ügyben a kockázatok értékelés és elemzése megkezdődött, és erre szeretnék rákérdezni. A bizottságtól kérdezném, hogyha rendelkeznek erre vonatkozó információkkal, a bizottság tervezi-e a lehetséges következmények elemzését. És tegnapra hivatkoznék, Dimitriú kollégám az aggodalmainak adott hangot. Törökországot is bevettük a mediterrán országok adatcseréjének a körébe, ami személyes személyadatok cseréjéhez is vezethet. És megismétlem az aggodalmunkat. Az adatvédelem alacsony színvonalú, ezen ország vonatkozása, és Törökország nem működik együtt Ciprussal etéren. Köszönöm szépen, és jó napot kívánok mindenkinek még egyszer. Muchas gracias, señor Ketiros. Köszönjük szépen, Ketiros úr. Ez egy fontos kérdés. Vievirjovszki úr pedig mindjárt nyilván választ is ad erre. Addig viszont Franciaország képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Egyszerű a kérdésem. A tárgyalásokra szerettem volna rákérdezni az EU, illetve a harmadik országok között. Az adatcsere, a személyi adatok cseréje többek között, a harmadik országok, illetve az Európol között. A kérdésem arról szól, illetve garanciákra szeretnék adatokat hallani, hogy jó célra használják a személyadatokat célnak megfelelően, és nem adják át ellenőrizetlenül harmadik országoknak ezeket az adatokat. Hogyan fogják ellenőrizni, ellenőrizhetővé tenni az adatok felhasználását, illetve az adatoknak a kezelője hogyan gondoskodik a garanciák érvényesüléséről a harmadik országokkal az Európol hogyan szabályozza majd az adatcsere körét olyan országok vonatkozásában, ahol az emberi jogokat nem tartják, illetve az adatvédelmi adatkezeléshez kapcsolódó jogokat nem tartják kellően tiszteletben. És különösen a rendészeti együttműködés erősítését hogyan látják olyan harmadik országokkal, ahol a demokratikus értékeket nem tartják tiszteletben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Képviselőasszony, most megadom a szót Vievirjovszki úrnak a lehetőséget, hogy a három felvetett kérdésre témára reagáljon. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket igyekszem párhuzamosan válaszolni rájuk, mert nagyon hasonló a válasz, mint háromra. Hangsúlyoznám elsőként, hogy az Európai Adatvédelmi Biztosság az Unió ellenőrző szerve, tehát mi nem a bizottság képviselője vagyunk, mi elkülönülten működünk, természetesen ellenőrizzük, felügyeljük azt, ami ott történik. Tehát tulajdonképpen van erről a témáról is véleményünk, és azt tudom mondani, hogy nagyon sok olyan korlátozást, megszorítást láttam az, a bizottság oldaláról a tárgyalások során, ami ebbe, ebbe az irányba mutat. Természetesen úgy kell kialakítani az unión kívüli országokkal folytatott együttműködést, illetve adatcserét, hogy ahogy hangsúlyoztuk a korábbi megbeszéléseken, eszmecseréken, nem arról van szó, hogy európaiak adatait küldenénk ki az Unióból, sokkal inkább szükségünk van a külső országokból származó adatokra az együttműködés keretében ami az Uniót, illetve a bizottságot, a tanácsot és az EDP-st, és magát az Európolt is illeti. Nos, tisztában vannak ezek a szervezetek azzal, hogy a nyolc ország helyzete teljesen különböző. Tehát nem lehet őket egy kalap alá venni, és nem lehet egységes megközelítést alkalmazni velük. Külön-külön elemezni kell, hogy mi zajlik ezekben az országokban, illetve nagyon pontosan meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan kezelik az adatokat. Hogyan lehet gondoskodni az adatok biztonságos kezeléséről ezekben az országokban? Ez a kérdés, illetve feladat az adatok feldolgozását hogyan tudjuk korlátozni. Természetesen megbízhatunk a külföldi partnereinkben, de még ehhez is hivatalos megállapodásra, illetve megoldásokra van szükség. És ezek szerepelnek is a harmadik országgal kötött megállapodásban. Ami a papíron szerepel, az végrehajtható is kell legyen a gyakorlatban, és ez a legnehezebb az Európai Bizottság, illetve az Európai Adatvédelmi Biztos szempontjából is. Tehát ezért kell egyesével megvizsgálni az országok helyzetét. Azt mondhatom, hogy vannak olyan országok, ahol már kialakult az adatvédelem rendszere, illetve ellenőrizhető az adatok felhasználása. Ilyen Izrael például. Más országok újak e rendszer tekintetében, de legalább van adatvédelmi hatóság, ez Marokkó, és van Törökország, Tunézia például, ahol ez a terület éppen csak kezdődik, és van Libanon, Jordánia, Egyiptom és Algéria, ahol adatvédelmi hatóság sem létezik még. Tehát hatósági szempontból egészen eltérő a helyzetük. És ami pedig az adatvédelmi jogszabályokat illeti, Törökországban nagyon új ez a jogszabály, de ez a 20 évvel ezelőtti európai jogszabály színvonalán van. Tehát most ne elemezzük Törökország politikai helyzetét, illetve hogy a formálisan érvényben lévő jogszabályok mennyiben betartathatók. Azt látjuk a bizottság, illetve a tanács szemszögéből is, hogy nagyon óvatos megközelítéssel állnak az uniós, illetve Európol számára fontos feladat megoldásához. Nagyon komoly kérdőjelek, kételyek maradnak a létrehozott megoldások működő képességéről. Ami pedig az adatvédelmi biztos szemszögét illeti, értékelnünk kell a bizottság által készített elemzéseket, illetve az Európol elemzéseit is eh, ellenőrizzük a szempontból, hogy megfelelőek-e le vamos a dar la palabra. Elnök, köszönöm szépen. A választ most pedig megadom a szót kiemelt szakértőnknek, Axel Fosznak a, az adatvédelem területén, ő a kiemelt szakértő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az adatvédelmi kérdés mindig is nagyon fontos számunkra, most már több adatvédelem van az Európai Unión belül, létezik a 2001-es rendelet is, ezt, ezt frissítettük az Eurojust, az Europol esetében. Itt is vannak megújított adatvédelmi szabályok, tehát azt kérdezem, hogy nem elég ez a keret ahhoz, hogy a, a bűnöző szerveknek megfelelő szabadságot adjunk, hogy ezen elvek alapján, amiket rögzítettünk ezekben a szabályokban, ezek alapján járjanak el. Az adatok megszerzése az egyik dolog, az adatok kiadása ezen alapelvek alapján szerintem már most is egy olyan standardon van, hogy nem kell tovább akadályozni ezt a szabadságot, tehát az Európolnál is van egy alap, amelynek alapján most már megfelelően lehet eljárni. Nem tudom, hogy ön ezt hasonlóan látja-e. Mindig is a adatvédelmi okokra és azok korlátozására hivatkozni a bűnözés területén ez nem helyes út, és pontosan ezért eszközöltük ezeket a módosításokat, pontosan ezért gondolom azt, hogy most már megvan az Európol számára az alap, az Európol is tudja azt, hogy mikor, kinek adhatja ki az adatokat, és hogy azok az adatok, amelyek érkeznek, ezeket megfelelő alapelvek alapján kell feldolgozniuk. Meg kell különböztetni az administratív és eh, a szervezeti vagy bűnözési adatokat, és az egyik abba az alapelvek tartozik, a másik pedig eh, egy olyan kérdés, ahol meg kell vizsgálni az előre vezető utat, hogy, hogy ez hasznos legyen a bűnöldözés során. Véleményem szerint most már ennek a szerkezetnek elégnek kell lennie ahhoz, hogy Európol az alapvédelem területén tudja, hogy mit kell tennie, és az Europol, Europolt is megfelelően ellenőrzik, felügyelik, és ez ideig igazából nem volt semmilyen ok arra, hogy bármi történjen, tehát szerintem az Európa esetében ezt a témát talán lezárhatjuk, és ezt a hatóságot nyugton hagyhatjuk annak érdekében, hogy végezhesse a munkáját, mert szerintem az alapokat már itt lefektettük. Gracias, Axel. Bueno, oímos tres palabras de... Köszönöm szépen, Axel három nemzeti parlamenti képviselőt meghallgatva. Most az Európai Parlament második képviselőnek adom meg a szót, Kinicsi asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést szeretnék kérni. Mert az ülés kezdetét követően érkeztem egy másik ülésről, ahol egy nagyon kényes kérdéssel foglalkoztunk, az átjárhatósággal, az informatikai rendszerek interoperabilitásával, ami új kihívásokat jelent az adatvédelm szempontjából is. Óriási adatmennyiséget kezelnek, illetve dolgoznak fel, és pontosan ez az adat átjárhatóságnak a témája és a bonyolult rendszerek egységes működése még kihívást jelent, illetve nehéz koordinálni ezt a tevékenységet. A kérdés, amit szeretnék feltenni, hogy az adatvédelmi biztosság, illetve biztos hogyan kezeli ezeket a feladatokat. Különösen az igazságügyi, illetve rendészeti együttműködést tekintve. Van-e koncepciója vagy elképzelése arról, hogy ez az Európol ellenőrzésére, illetve az Europol ellenőrző bizottságnak a tevékenységére hogyan hat vissza. Mert az interoperabilitás terén azt is látni kell, hogy az új mechanizmus milyen hatással jár. Köszönöm szépen. Gracias, Katrina. La palabra... Köszönöm szépen, Katrina. Köszönjük, Kinicsi asszony. Most Németországból mit asszony kapja meg a szót. Um Köszönöm szépen. Az Európol és a Frontex közötti adatcséről is szó volt. Azt mondta, hogy konzultálnak erről, beszélnek erről. Hallottam azt, hogy itt voltak gondok a kétoldalú adatcserét illetőleg, és figyelembe véve azt, hogy a Frontexet nagymértékben ki kell építeni, fejleszteni kell, nagyobb adatmennyiség is majd rendelkezésre kell, hogy álljon. Az Európol is több funkciót kap a bűnüldözés tekintetében, főként a csempészet esetében, tehát eléggé e, nagy gond lenne az, hogyha az adatcsere nem lenne megfelelő. a néhány részlettel szolgálni arra vonatkozólag, hogy a konzultáció milyen irányba halad? una pregunta muy pertinente y muy interesante, señora. Le damos la palabra. Ez egy nagyon érdekes, illetve releváns kérdés is. Pávi Jánen képviselőnek adom meg Finnország részéről két percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a résztvevőknek ezt a színvonalas vitát. Az adatvédelemről szóló irányelv minden uniós tagállamban végrehajtásra került, illetve átültették és végrehajtják. Ami az adatvédelmet illeti, tisztában vagyunk azzal, hogy eltérő gyakorlatok alakultak ki, ahogy hallhattuk is az adatvédelmi biztos úrtól. A cél, amit el szeretnénk kérni, hogy hasonló szabványok alakuljanak ki a különböző tagállamokban, tehát a konvergencia lenne a célunk. Hogy a legjobb gyakorlatok hangolódjanak össze európai szinten, mert a jelen helyzet nagyon is eltér. Muchas gracias, Le damos la palabra. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig az Európai Parlament részéről Ellison, Ellison úrnak adom meg a szót, és aztán Vievrovski úr következik is meg. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy itt van az Európai Adatvédelmi Biztos képviselője is kis kérdéseim lennének. Nagyon fontos az, hogy a jogállamiságot, a szuverenitást tiszteletben tartjuk a tagállamok esetében, és ezzel kapcsolatban kérnék egy kis magyarázatot, azzal kapcsolatban, hogy mi a szerepelosztás az Európai Ügynökség és a Nemzetközi Alapvédelmi Hatóságok között. Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy a tagállamok legyenek azok, akik az információ tulajdonosai, és hogy a, és a cél irányosan ők határozzák azt meg, hogy milyen információt adnak ki, milyen fajta feltételek mellett. Hogyha ez megvalósul, akkor semmi gond azzal, hogy az Európolnak teljes bizalmat szavazzunk, de még egyszer mondom, hogy nagyon fontos az, hogy tudnunk kell azt, hogy különböző különbségek, jogállami különbségek vannak a tagállamok között, és ezt figyelembe kell tartani. Muchas gracias, kollega. Señor para reaccionar. Köszönöm szépen. Kedves kollégám, most pedig Vierovszki úrnak adom meg a válasz erejéig a szót. Köszönöm szépen ezeket a nagyon fontos, mélyreható kérdéseket. Egy általános feltételezéssel szeretném kezdeni, illetve azzal az általános meglátással, hogy a az Európolt szabályozó személyi adatok védelmére vonatkozó jogszabályok rendszere erősnek és átfogónak tűnik. És hogyha további munkára merül fel igény, akkor ez valószínű, hogy majd egy bizonyos ponton felmerül annak a szükségessége, hogy korrigáljuk az apró hiányosságokat. Ami pedig az új Európai Uniós intézmények adatvédelmi tevékenységére vonatkozó rendeletet illeti, ez vagy az összes ügynökséget egységesen érinti majd, vagy pedig egyedi megoldások alakulnak ki mondjuk az Európolra. A jogalkotók úgy döntöttek, hogy a két éve létrehozott Európol jogszabály éppen elég ütőképes, illetve megfelel a célnak, és emiatt jó, hogyha egy kicsit különös szabályozás marad ezen a téren, illetve egyedi a megoldás. Tehát Fosz úrnak azt tudom mondani, hogy ez egy erős és átfogó rendszer, és esetleg apró korrekciókra lehet szükség. Ami a napi működésünket illeti, a, a napi működésnek az apró feladatait tekintve Nyilván meg kell vizsgálnunk a javasolt új megoldásokat, különösen amikor akkor a változások zajlanak, mint az informatika terén ma. És figyelembe véve, hogy az Europol informatikai megoldásai is nagy mértékben átalakulnak ilyen típusú ügynökségeknél, ez egy teljesen normális dolog. És igyekszünk segíteni a végrehajtást, illetve a rendszer működését ez felveti persze a harmadik országokkal folytatott adatsere megbízhatóságát, az európai ügynökségek, illetve szervezetek, maga az Európol is biztos vagyok benne, hogy elsődlegesen adatszerzésben érdekelt, tehát kívülről származó adatokhoz szeretnénk hozzájutni, ezt szeretnénk kezelni, ezzel semmi gond, és az Európol fel van erre készülve. Akár jó, akár rossz, azt mondhatom ezekről az egyes megállapodásokról, hogy ezek kölcsönös tevékenységre vonatkoznak, tehát aki adatot ad át nekünk, maga is segítségre tarthat igényt az Európai Unió részéről, és ezt kell értékelni, illetve elemezni. A bizottság, illetve a tanács és a parlament is ezzel foglalkozik, az értékeléssel, elemzéssel. Ami pedig az átjárhatóságot, az interoperabilitást illeti, ez maga a fő téma, de az Europol és az EU-LISA ügynökségek napi működését tekintve ez szintén nagyon fontos. Én a múlt heti Strasburgi erre vonatkozó ülésen részt is vettem az Európai Parlament tevékenysége keretében. A vonatkozó biztossal, EU-Liza képviselőjével és a interoperabilitási csomag előadójával és árnyék előadóival találkozhattunk, és 6 vagy 7 adatbázis interoperabilitása a kérdés, és ez egy komoly, e, bonyolult téma. A tanács számára készült anyag nagyjából 40 különböző adatbázist vett számba, amely várhatóan interoperábilissá válik a közeljövőben. Tehát ezt a lépést hajtjuk most végre. Ez egy nagyon jelentős lépés. A legfontosabb szabályokat, illetve alapelveket alakítjuk ki a legközelebbi jövő számára, és részt veszünk a folyamatban. Az európai adatvédelmi biztost meghívták a magas szintű szakértői csoportba az interoperabilitásról. Az uniós intézmények hozták létre ezt a magas szintű munkacsoportot, tehát részt veszünk ennek a tevékenységében, és értékeljük a tervezetet. És a múlt heti Strasburgi látogatásom is jól példázza ezt a tevékenységet. Ami azt a problémát illeti, hogy hogyan használják fel az Európol infrastruktúráját a tagállamok, amely vonatkozás szintén a kérdés része volt. Ez már azon a határon van, hogy az Európai Adatvédelmi Biztos kötelezettségei, illetve a nemzeti adatvédelmi hatóságok feladatköre hol találkozik, illetve az interoperabilitást is érinti. Mert nem csak arról van szó, hogy uniós szinten egyik adatbázisból a másikba kerülnek át adatok, hanem a szemantikai szervezési része is felmerül ennek a tevékenységnek, illetve hogy nemzeti rendszerekből adatokat nyerünk ki, illetve írunk be, ami egy nagyon érzékeny kérdéskör, nem száz százalékig felkészültek a tagállamok az adatcserére ezen a téren. És ezzel elérkeztem a nemzeti adatvédelmi hatóságok tevékenységéhez. Az Európai Adatvédelmi Biztos, illetve a tagállamok képviselői adatvédelmi hatóságai közötti együttműködési megállapodás szabályozza ezeket a témákat a felügyeleti tevékenységünk kiterjed erre a területre, különösen az Europol infrastruktúra felhasználására tagállami szinten, illetve a tagállami erőforrások, adatok átadására az Unió felé. Ami az irányelv átültetését és végrehajtását illeti a tagállamokban, a fő koordináló szerv ebben a témában az Európai Adatvédelmi Board igazgatóság, amelyben 28 tagállam képviselő vesznek részt, illetve az adatvédelmi biztosság maga. De ez nem egyetlen ügynökséggel foglalkozik, sokkal szélesebb a feladatköre. Ez a grémium összehangolja az adatvédelmi jogszabályok végrehajtását, illetve a rendészeti irányelv végrehajtását is, ami a reformcsomag második része. Hogy ezt a nemzeti rendszerekbe hogyan ültették át. Aztán, ami a Frontexet illeti, illetve hogy a Frontex ügyében a konzultáció mire terjedjen ki. Valóban úgy van, hogy az Európol és a Frontex közötti oda-vissza adatcserét érintettük, és a Frontex már is átad adatokat az Európolnak személy adatcsomagokban, úgynevezett személy adatcsomagokban, és ezzel mi tisztában is vagyunk, miközben a e, Europol e, Frontex adatcserében haszna lehet az átadott információknak, jog, jogi típusú aggodalmak merülnek fel. Nincs megfelelő jogalap az adatok átadására jelen pillanatban. Tehát a jogi háttér még hiányzik. Fosz úr rákérdezett a rendszer átfogó jellegére, és a válaszom az volt, hogy javító intézkedések szükségesek valószínűleg. És ez egy kiváló példa erre, mert van két kiváló ügynökség, nagyon jól dolgozzák fel a adatokat, de gondoskodnunk kell arról, hogy csak a jogalapnak megfelelően járjanak el ezen a téren, és az Europol-tól a Frontexnek átadott adatok operatív téren pontosan e, e szempontból e, mutat hiányosságokat ez a terület. Tehát a konzultációhoz az pontosan ilyen javaslatokhoz vezetett, vagyis hogy véglegesíteni kell a jogalapot az adatcseréhez. Köszönöm. Muchas gracias. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, Vievirovszki úr, és mielőtt átérnénk a következő panára, egy-két megjegyzéssel élnék, hogyha megengedik. Kinicsi asszony az interoperabilitásról, illetve az adatvédelemről szól, illetve figyelembe véve azt, amit most hallottunk, azaz, hogy hiányzik a jogalap ahhoz, hogy az Europol és a Frontex között adatátadás történjen. Nos, ez apró problémának tűnik összevetve a következővel. Az interoperabilitás kapcsán az európai biztonsági intézményekről beszélünk, azonban ezek globális jellegűek természetükből adó, adódóan, tehát nem csak arról van szó, hogy az Europol megfeleljen a CISZ-nek, az ETS-nek, a Eurodatnak és így tovább, hanem interopera, interoperabilitásról beszélünk az Interpollal is. És Azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy nagyon sok országot összefog ez a szervezet, illetve biztonsági szervezeteket tömörít. Meg kell győződnünk arról, hogy az adatvédelmi eszközeink interoperabilisek ilyen ilyen óriási szervezettel. Nem tudom, hogy ez hogy működik, úgyhogy ez egy nyitott kérdés, gondolkozzanak el rajta, hiszen nagyon sok mindenre ki kell térnünk, gondolok itt például a költségvetési kérdésekre illetve meg kell vizsgálnunk azt is, hogy ezeket hogyan működtetjük Európai Uniós szinten, hogyan működtetjük az Interpol szintjén. Nos, ez csak egy felvetés. Köszönöm szépen, Vievierovszki úr, a, az érdekes megjegyzéseket, illetve az előadást is. Azt hiszem, hogy egy nagyon is robosztus adatvédelmi rendszer irányít bennünket. És most akkor térjünk át a következő vita panára. Ez pedig a pénzügyi bűncselekmények, a vagyonvisszaszerzés, illetve a pénzmosás témájával kapcsolatban az Europol tevékenységét vizsgálja. Márta Részenbék úr van itt a köreinkben, aki a terrorizmus finanszírozásával foglalkozik, nemzeti koordináló ügyész. Őt fogjuk meghallgatni Hollandiából, aztán pedig Döból urat, az Europol igazgatóját, és ezt követően pedig eszmecserét folytatunk. Úgyhogy Mielőtt visszaadnám a levezető elnöki szerepet Buchmann úrnak, hadd mondjam el, hogy a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények elleni harc rendkívül fontos területek, hiszen ezek kapcsolódnak más bűnügyi területekhez is, mint például a terrorizmus, az embercsempészet, illetve a drogkereskedelem, és így tovább. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a volt Europol igazgató rámutatott arra, hogy mennyire fontos ez a téma a JPSG szempontjából, tehát a közös parlamenti ö, vizsgáló csoport szempontjából. Úgyhogy nagy öröm számomra, hogy bemutathatom önöknek Mártán Rájszembék urat, aki a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos koordináló ügyész, nemzeti ügyész Hollandia részéről, tehát ő fogja össze az ügyészeket, a rendőri szerveket, illetve a négy legnagyobb bankot annak érdekében, hogy megfelelően kezeljék a pénzügyi adatokat és megakadályozzák a terrorista tevékenységeket. Reisenbeek úr után De úr következik majd az Európoltól az Europol igazgatója, őt üdvözöljük, és ahogyan elmondtam, most átadom a levezető elnöki szerepet Bókman úrnak, tessék. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük is meg ezt a az előadást. Reisenbeck úr, a szó. Thank you very much, uh, Chair. Ladies and... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A terrorizmus föltárásában, megvizsgálásában rendkívül fontos az, hogy földerítsük a pénzügyi finanszírozási hátteret. Hollandiában az állami és a magánszféra összefogott annak érdekében, hogy megvizsgálják, partnerségük hozzájárulhat-e ehhez a nagy feladathoz. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megoszthatom a holland pénzügyi terrorizmus finanszírozási task force eredményeit. Négy nemzeti bankot fogunk össze, az FIU tartozik ide, a Nemzeti Rendőri Szervek, valamint a pénzügyi, illetve adóügyi vizsgálati szervek. Ezek pedig összefogtak annak érdekében, hogy a terrorizmus finanszírozását megakadályozzák. A vizsgálataink során megvizsgáljuk azokat az új tendenciákat, amelyek fölmerülnek, például az új kifizetési módszerek. Bármiről is legyen szó, elektronikus eszközök megvizsgálásáról, vagy lakás kutatásokról megnézzük, hogy hogyan finanszírozzák ezeket a tevékenységeket, azonban nagyon sokszor nem találunk sok bizonyítékot. Ez nem azt jelenti, hogy nem alkalmaznának ilyen módszereket, de azt mondhatjuk, hogy nem tudtuk ezt, mint infrastruktúrát azonosítani a terrorizmus finanszírozásának területén. Természetesen az új kifizetési módszereket továbbra is figyelemmel követjük majd és megpróbáljuk ezt a területet föltárni. Addig mindez idő alatt azonban a hagyományos finanszírozási módszerekre nagyon sok példát látunk, a pénzügyi átutalások, illetve egy közvetítő személy alkalmazása és egyéb módszerek. A pénzügyi intézmények számára nagyon is nehéz azonosítani a terrorizmus finanszírozást a hagyományos módszerek segítségével, és ennek több ok áll a hátterében. Először is nagyon sok hatékony tippológia működik, de ezeket még nem sikerült megfelelően feltárni. A CFT területén nem csak a pénz forrására kell összpontosítani, amely lehet legális, hanem annak a célállomására is. És minél távolabb vagyunk a terrorista, terrorizmus célpontjától, annál nehezebb megérteni, hogy mi történik, különösen akkor, amikor viszonylag kis pénzösszegek mozgásáról van szó, és sajnos nagyon gyakran ezt tapasztaljuk. Ugyanakkor a nemzeti és nemzetközi szabványok segítségével azonosítják ezeket a tranzakciókat, illetve a terroristákat, és nagyon gyakran jelentéseket kapunk ilyen gyanús tranzakciókról. Ezek nagyon is relevánsak a vizsgálataink szempontjából. Nagyon sok vizsgálatot ilyen jelentések alapján, STR-ok alapján indítunk el, ezért a tranzakciók nyomon követése a banki szféra részéről még mindig nagyon hasznos információt szolgáltat a rendészeti szervek számára. Az állami és a magánszféra továbbra is próbálja javítani hatékonyságát ezen a területen. A rendfenntartási szervek, a rendészeti szervek nagyon sok és nagyon hasznos információval rendelkeznek. A magánjellegű adatok, ra gondolok olyan személyekről, akiket terroristáként tartunk számon, vagy ilyen gyanú merül föl. És jogi kötelezettség az, hogy a bankok azonosítsák ezeket a, ezeket a személyeket, és a gyanús tranzakciókat jelentsék mivel ezeket a személyeket terroristákként tartják számon, a rendészeti szervek azon a véleményen vannak, hogy sürgős felépésre van szükség, a pénzügyi intézményeknek az előbb elhangzott módszer alapján kell eljárniuk. Azonban, ha azt akarjuk, hogy föltárják ezt az információt, akkor miért ne használjuk ki a jogi kereteinket, amelyek segítséget nyújthatnának ezeknek az intézményeknek, és pontosan ezt próbáltuk föltárni a Task Force segítségével. A pénzügyi szaktudási központunk keretében működünk, így hoztuk létre ezt a Task Force-ot, Task Force-t, amely 1997-ben állítottunk föl a pénzügyi ágazat megerősítése érdekében. Felhasználjuk tehát a jogi kereteket arra, hogy megfelelő információ csere történjen, illetve az ügyészeti szervek koordinálják ezt a munkát, így nagyon magas prioritású információk cseréjére kerül sor a terroristákra vonatkozóan, illetve az őket segítő személyekre vonatkozóan. Ez az információ az, amelyet aztán a magánfelek megvizsgálnak, és megfelelő jelentéseket készítenek, ez pedig visszakerül az FIU-hoz, amely ezeket elemzi, és a rendészeti szerveket tájékoztatja, amennyiben gyanús tranzakciókra bukkan. A pénzügyi intézmény tehát információt oszt mag oszthat meg egy általa azonosított gyanús tranzakcióról, azon, azzal a pénzügyi intézménnyel, amely az egész tranzakció másik oldalán áll. Így a pénzügyi intézmények föl görgethetik a lehetséges terrorista hálózatokat, illetve ahogyan elmondtam, információ cserét folytatnak egymás között, illetve az FIU-nak szolgáltatják ezeket az információkat. A magánpartnerek közötti adatcserére lehetőség van a Task Force-on belül, azonban a multilaterális információcsere sokkal hatékonyabb lenne. És a jogi keretek ezt nem biztosítják, ez pedig akadályként jelenik meg. A Task Force-ban a magánpartnerek elemzői együttműködnek az FIU-val, illetve a rendészeti szervek munkatársaival. A partnerség adatvédelmi hatását megpróbáljuk csökkenteni, és ezért ez egy zárt rendszerként működik. A megosztott információ nem kerülhet ki a Task Force kereteiből, és a magánfelek nem tárolhatják ezeket az információkat azon adatbázisokban, a, a, azon cégek adatbázisaiban, ahol dolgoznak, csak hogyha gyanús tranzakció ö, kerül elő, akkor lehet a cég adatvédel, adattárolási rendszerét alkalmazni. Nagyon nagy bátorságra van szükség, mind a magánszféra, mind pedig az állami szféra részéről, hogy együttműködjenek. Hogyha információt osztunk meg másokkal, akár állami, akár magán szférában, az információ elterjedése, ki, ki ö, szivárgása, ennek a kockázata elég magas. A kísérleti projektünk eddigi eredményei azt mutatják, hogy mind számszerűségi szempontból, mint pedig hatékonysági szempontból jelentős, jelentősek az eredmények. 15 esetben uh, dolgoztak együtt a rendészeti szervek magánfelekkel, magánpartnerekkel, és több mint 300 gyanús tranzakciót jelentettek meg, ennek 64%-át az FIU is gyanúsnak nevezte, és a rendészeti szervekkel megosztotta ezen információkat. Általában 10%-át tartják gyanús tranzakcióknak a bejelentett tranzakciók körül. Gyakran a Task Force által készített jelentéseket azonnal felhasználják a rendészeti szervek. A jó gyakorlatot pedig megosztjuk egymással. Maga az a tény, hogy nehéz hatékony tipológiákat föltárni. Egyik oka annak, hogy sürgősen meg kell valósítani az információcserét olyan formában, ahogyan azt mi tesszük. Továbbra is próbáljuk föltárni a lehetséges módszereket, amelyekkel szembeszállhatunk a terrorizmus finanszírozásával. Büszke vagyok arra, hogy a magán és állami szféra konstruktívan működik együtt, elismerve egymás feladatait, felelősségi köreit, közös célokat támasztva. közös munkánk jelentős eredményeket mutatott. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és állok rendelkezésükre kérdésekre. Köszönöm szépen Reisenbeck úr az előadását, és uh, most a következő vendőnket kérem meg arra, Dubul mondta, hogy tartsa meg a beszédét. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek, Diamaz Demera úr, Buchman úr. Köszönöm szépen azt, hogy elhívtak engem ide, hogy beszélhessek a bűnöldözés finanszírozás, a bűnöző finanszírozásra. Ez volt az egyik prioritásunk a szervezet bűnözés elleni harcban. Ez egy igazi top prioritás az Europolnál, ugyanis ott kell ártanunk a bűnözőknek, ahol az fáj nekik. Hogyha szisztematikusan támadjuk a pénzáramlásukat, az fontos ahhoz, hogy felszámoljuk a bűnszervezeteket. Szeretnék arról beszámolni ma, hogy mit teszünk mi a pénzügyi bűnözés elleni harcban, és mit teszünk a pénzügyi hírszerzéssel. De mindezek előtt szeretnék a trendekről beszélni, amit látunk a pénzmosás területén milyen trendeket látunk. Az EU-ban több száz milliárd eurós profitot generál a bűnözés. Azt láthattuk, hogy bizonyos területeken a profit, amit a szintetikus drogokból származik, ez meghaladja 20 milliárd eurót. A pénzmosás tehát óriási aggály számunkra, hiszen valahogy a bűnözőknek ki kell fizetniük ezt a fajta profitot. Specializált eh, pénzmosási szervezetek is működnek, amelyek egyfajta szolgáltatóként eh, működnek bármilyen fajta eh, bűnözői hálózat számára. Még az is előfordult, hogy terrorista csoportokhoz kötődtek. Ezek a fajta szindikátusok nagyon jól képzettek, és nagyon komplex rendszereket képesek működtetni. Főként a készpénz használatával élnek, a különböző struktúrákkal való visszaélésekre támaszkodnak. Jó példa erre a Contini Santa Lucia akciónk, amelyel a pénzmosási szervezetet támadtuk, amely az olasz kamurához közel állt. Itt 1 millió eurós forgalom volt hetente 250 milliót mostak át egy komplex rendszeren keresztül, pénzfutárokat alkalmaztak, manipulálták a pénzügyi rendszereket különböző álcégeken keresztül. A hagyományos pénzmosási módszereket alkalmazták itt, de vannak új módszerek is, például a drája fellépésünk során különböző virtuális valutát alkalmaztak, és ezt sikerült lefoglalnunk. Ezt az összeget arra használták, hogy szintetikus drogokat terjesszenek a dark webben. Egyre inkább látjuk azt, hogy foglalkoznak a bűnözői körök a virtuális valutákkal, hiszen ezek nincsenek annyira szabályozva, mint a hagyományos valuták. Ezáltal gyorsan nem, gyors nemzetközi transfereket végezhetnek, amelyeket nem kell feltüntetni hagyományos jelentési rendszerekben. Ez új módszer lehet a pénzmosásnál, és egyre inkább népszerűbb ez a bűnök, bűnözők körében. Új eszközökbe, új módszerebe kell tehát befektetnünk, hogy ezeket az illegális tranzakciókat sikerüljön felfednünk. Mit tesz az Europol a pénzügyi büntettek ellen. Van egy pénzügyi hírszerzési egységünk, ez nagyon fontos, abból a szempontból, hogy az Európai Unióban koordináljuk ezt a fellépésünket. Műveleti szinten közvetlenül támogatjuk eh, a vagyonvisszaszerzési eh, tevékenységeket tagállami szinten, ezen kívül pénzügyi eh, információkat, hírszerzést formálunk, másfajta büntettek esetében, például a csalás, terrorizmus vagy drogterjesztés tekintetében. A pénzügyi hírszerzés egy specializált kapacitás az Európolon belül. A súlyos büntettekkel kapcsolatos információkat ellenőrizzük a gyanús tranzakciókkal együtt, és megvizsgáljuk a vámhatósági információkat is. Azt szeretnénk, hogy egy átfogó képet kaphatnánk arról, hogy a szervezett bűnözés hogyan kapcsolódik egymáshoz. A tagállami kérések ebben az irányban nem voltak sose ilyen magasak, mint most. 81%-kal nőtt a vagyon visszaszerzési információk iránt igény a tagállamok részéről. Az Europol támogat 221 magas prioritási esetet, 30 napot foglalkoztunk ezzel 2008 első felében, egy évvel ezelőtt ez 18 nap volt, több mint 300 letartóztatás történt, és 37 millió euró sikerült így visszaszereznünk. Az, európai, az Europol nak van egy decentralizált eh, számítástechnikai rendszere is, amelyen információt lehet cserélni az EU-n belül. stratégiai szinten az Europol szeretné megkönnyíteni az együttműködést minden szereplővel, akik eh, szerepet játszanak a pénzügyi büntettek leküzdésében, ezért támogatjuk a nemzetközi szervezeteket, mint például az Aero platformot, vagy a háromoldalú munkacsapatot, amely a digitális valutákkal foglalkozik az Európol, itt tehát illovas szerepet tölt be a pénzügyi bűnözés leküzdésében az EU-n belül. Mi a jövője a pénzügyi hírszerzésnek? Az információ és szakértelem az Európolnál, központi helyzetbe helyez bennünket eh, a pénzmosás leküzdésében, és így egy egyedülálló eh, képünk van a helyzetről, így ajánlásokat tudunk adni azzal kapcsolatban, mi működik és mi nem. Például egy tanulmány, amit az Europol végezett el, azt mutatta, hogy csak eh, az éves bűnözői bevételek 1%-át tudjuk lefoglalni az EU-ban, és egy tíz éves periódusban csak 10%-át vizsgálták meg a gyanús tranzakcióknak. Az, hogy nem megfelelő a pénzmosás ellenes rendszer, ez felel a rossz eredményekért. Az, európai, az Európol um, hírsz, pénzügyi hírszerzése egysége, mint egy 1 millió jelentést kap a pénzügyi szektortól évente arról, hogy gyanús tranzakciók vannak. Gyakran a valós esetek eltűnnek az adatok sűrűjében. Az akadályok, amelyek akadályozzák a nemzetközi, illetve nemz- nemzeti partnerek közötti adatcserét, ez is egy akadály, nincsen igazából információcsere a hírszerző egységek között, és más ügynökségekkel való együttműködés is továbbra is nehéz. A jelenlegi FIU, FIU csere segíthet a tagállamoknak abban, hogy felfedjék ezeket a gyanús tranzakciókat, ezeket az akadályokat azonban le kell küzdenünk, hiszen a pénzügyi hírszerzés nagyon fontos a szervezet bűnözés elleni fellépésben, illetve a terrorizmus elleni harcban. Ehhez azonban nagyon bátor választ kell adnunk, le kell küzdenünk, le kell küzdenünk az információcsere útjába álló akadályokat. Az Európolnál számos információnk van, amelyek a nemzeti ünösségektől származnak, ezek nagyon fontosak, akkor, hogyha a fenyegetést mérjük fel. Hiszünk abban, hogyha ezt a tudást megosztjuk a pénzügyi intézményekkel, akkor jobban el tudjuk különíteni az erőforrásokat, és sokkal jobban fel tudjuk fedni a gyanús tranzakciókat. Pont ezért kezdtük meg 2017-ben azt a kísérleti projektet, amelynek a neve Európol pénzügyi hírszerzési magánállami együttműködés, ahol számos szereplő részt vesz ebben végezetül. Szeretném elmondani azt, hogy annak érdekében, hogy sokkal jobb választ lehessen adni a pénzügyi bűnözésre, meg kell könnyíteni a pénzügyi ö, vizsgálatokat, illetve a vagyon visszaszerzést minden, bűnöz, minden szervezet bűnözés elleni fellépésben, és jogi ö, keretekre van szükség annak érdekében, hogy több információt lehessen cserélni a felek között. Üdvözöljük a bizottság azon javaslatát, hogy legyen egy új rendelet a pénzügyi információk felhasználásáról. Különösképpen azt üdvözöljük, hogy az Európolnak közvetlenül hozzáférést adnának a nemzeti központi banki regiszterekhez, és így információt lehetnek kérni a pénzügyi hírszerzési egységektől. 2017 márciusában az Európai Parlament azt kérte, hogy jöjjön létre egy európai, parla, egy európai pénzügyi hírszerzési egység, amelyel a nemzeti hatóság között lehetne koordinálni. A cél az az lenne, hogy hozzá lehessen férni minden határokon átnyúló tranzakcióra, illetve a készpénz lefoglalásához, illetve a készpénz nyilatkozatokhoz, amely a vámhatóságnál van. Így az Európa jobban, jobban tudná támogatni a tagállamokat. Köszönöm szépen. Danke, Frau de Boll, für Ihre informativen und interessanten köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes véleményeket. A vitát folytatjuk, és Máltára Grejs úr kért szót. Önél szó. Many thanks, dear colleagues and panel. Just as our... Kedves kollégák, ahogyan a mai világunkban a mesterséges intelligencia fejlődésben van, és meglehetősen gyorsan fejlődik, mindent meg kell tennünk a szervezet bűnözés, illetve a kiberbűnözés elleni küzdelem terén, hiszen a mindennapokban az állampolgárainkat, illetve az infrastruktúránkat is keményen érinti ez. A kiberbűnözés egyre változatosabb az internet bankolás, illetve a közösségi hálók terjedésével. És nyilvánvaló, hogy az új technológiák sokkal gyorsabban terjednek, mint a jogszabályváltozások, amikre szükség van. Lehetnek olyan esetek, amelyekben nem áll kellő jogi védelem a polgáránk rendelkezésére. És ilyenkor alapvető a felvilágosítás, hogy az online veszélyeket megismerjék. Továbbá fenyeget bennünket a terrorizmus veszélye, illetve a szomszédos országok instabilitása, Líbia, szíriai háborúra gondolok többek között. Az európai szomszédságban felmerülő instabilitás sajnos a bűnözői tevékenységeket is elősegít, az embercsempészetet például, illetve ez összekapcsolódik az illegális migrációval is. Ez sok millió, milliárd eurónyi piszkos pénzt állít elő, amely a pénzügyi rendszerünkbe és illetve a jogszabályainkba is visszahat, és nem nézhetjük tétlenül ezt a tevékenységet, illetve ezt a bűnözést. Tehát az Európol kötelezettsége, hogy a tagállamokat segítse a változatos veszélyekre való reagálásban, akár a unión belül, akár a szomszédságban, és a 2019-23-as Európol program célja pont az, hogy az országaink és az unió biztonságosabbá váljon, bűnözésmentes övezetté váljon. Fontos, hogy az Europol az eddigi sikereket folytassa, illetve a múltbeli eredményeket elemezve levonja tanulságokat és hasznosítsa a jövőbeni terveiben. Döbol asszonynak köszönjük szépen a parlamenti csoport nevében az eddig elvégzett munkát, és azt kívánjuk, hogy az unió biztonságosabbá, jólétibb helyététele terén tevékenykedjék a továbbiakban is köszönöm. Kitioszasz, Cipan. Kitiosz úr Ciprusról. Γεια σας Igen, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a részletes elemzést. Döbol asszony, számos kérdésemre már eleve választ adott. Szerettem volna ugyanis felvetni néhány dolgot. Ami az ön által adott ismertetőt illeti, hallhattunk a kriptovaluták új veszélyéről. Ez ügyben szeretném kérdezni, hogy az Európol, illetve nemzeti hatóságok vajon olyan helyzetben vannak-e, hogy képesek felderíteni az illegális kriptovaluta cserék hátterét. És a magánszektor hogyan vonható be hatékonyabban ennek a felderítésébe? ami pedig a vagyonok visszaszerzését illeti. Az a kérdésem, kérdésünk, hogy az Europol a helyes gyakorlatok, legjobb gyakorlatok cserét vajon elősegíti -e? És vannak-e statisztikák az illegális migráns csempészet jövedelmének a visszaszerzéséről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gomez asszony, az Európai Parlament képviselője következik. Thank you so much. Köszönöm szépen. Én is részt vettem a tervezet megfogalmazásában a negyedik, illetve ötödik pénzmosás elleni irányelv összeállításában a parlamenti munkacsoport keretében. És Lelkesen támogatom az eddigi hozzászólók által elmondottakat ebben a háttérben. Illetve amit az imént ismertettek a nemzeti parlamenti képviselőkkel összefüggésben. Az ötödik pénzmosás elleni irányelv célja az volt, hogy létrejöjjön egy európai pénzügyi hírszerzési csoport, illetve egy operatív csoport a pénzmosás ellen, és ez nem csak információcserét jelent a csoportok között, illetve uniós szinten, hanem egyfajta közszféra és magánszféra partnerséget is elő kellett volna, hogy segítsen, csak visszautasították a tagállamok a tanácsban önök kérdezzék meg a kormányaiktól, hogy hogy tehették ezt. Ez azt jelenti, hogy ők nem érdekeltek a pénzmosás, illetve a terrorizmus elleni küzdelemben. Sőt, mivel az Európai Parlament részéről ennyire aktívan részt vettem ebben, az a benyomásom, hogy számos kormány nemhogy harcolna a pénzmosás ellen, egyenesen elősegíti. Mert ezt mutatja a rendszer működése, illetve az, hogy akik ott a tárgyalásokban részt vettek, nem a bűnözés ellen akartak küzdeni, hanem a kormányaik részéről, inkább, mint hogyha elő szeretnék segíteni a pénzmosást, és mindenféle átmeneti szféráknak a virágzását, illetve eltekintenének a bűnözés elleni küzdelem által felvetett feladatok végrehajtásától. Aztán, hogyha megnézzük a nemrég elfogadott pénzmosás elleni BTK keretek között folytatandó küzdelemről szóló irányelv témáját, illetve a tanács és a bizottság közötti eszmecserét etéren. Úgy tűnik, hogy a pénzügyi pénzmosás elleni küzdelem terén még rosszabbá akarják tenni a helyzetet. A, a pepek, a politikailag exponált személyek vonatkozásában, illetve azok, akik ö, veszélyeztetett helyzetben vannak etéren, azokat meg kellene figyelni, és azt tapasztalom, hogy ahelyett, hogy ezt támogatnák, inkább ellenzik, és visszautasítják. Ez felháborító. Mondok még egy példát. A bizottság több mint egy éve letett az asztal egy javaslatot, hogy szüntessék meg a VIT rendszernek a kiskapuit, ami, amik elősegítik a pénzügyi bűnözést, a daesh és az al működését, vagy a körhinta csalások kiskapuját segítenének megszüntetni. Nagyon könnyű lenne ezt megvalósítani. Egy éve ott a javaslat, és nem sikerült elfogadni. A bizottság 50 milliárd per év összegről beszélt a terrorszervezetek finanszírozása terén, a forgalomról, többek között az, a Daesh, illetve az Al-Qaeda finanszírozásáról van szó. 50 milliárd az csak nem egy harmad az EU költségvetésnek. Komolyan gondolják a kormányaink a terrorizmus és a pénzmosás elleni küzdelmet vajon? És folytathatnám a kérdések sorát, de azzal zárom, hogy sokat hallhattunk itt a kriptovaluta csere területéről. Ez nem tilos egyébként, illetve az anonim forgalmazás szintén nincs betiltva, de a szervezett bűnözés és a pénzmosással foglalkozók által kihasznált rendszerhiányosságok könnyedén felszámolhatók lennének, hogyha az anonim részvényesek, illetve cégtulajdonosok intézményét megszüntetnénk azzal, hogy a végső kedvezményezettet fel kell tüntetni. És nem csak az unión belül, hanem az unión kívül is hogyha a kormányok ezt akarnák, akkor nyilvánvalóan rendkívül könnyű lenne elfolytani ezt a tevékenységet, csak nem akarják. A kérdésem egy olyan területre vonatkozik, ahol létfontosságú lenne a szabályozás, mégsem szabályozott, sőt, a tagállamok némelyikében központok működnek, a kriptovaluták, illetve a blockchain eh, területnek az összefogására. Vannak olyan felvetések, hogy a blockchain az egy fontos műszaki fejlesztés, és ezt a terrorizmus finanszírozása, pénzmosás elleni, illetve szervezet bűnözés elleni küzdelemben is be lehet majd vetni. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy indokolt ezt a területet fejleszteni, mert ez is egy új eszköz a pénzmosás ellen. Ehelyett viszont én úgy látom, hogy a bűnözők ezt is hasznosítják. Köszönöm. Griechenland. Czongász úr következik Görögországból. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzmosás a köztisztviselőket érintő pénzmosás a legszélesebb értelemben használva a szót, tehát minden tagállamunkat érint, illetve foglalkoztatni kellene mindenkit, hiszen itt miniszterek is érintettek, illegális pénzeket szereznek a kötelezettségek teljesítése keretében. És itt a hatalommal való visszaélés, mint bűncselekmény merül fel, vesztegetési pénzek átvétele, fizetés kiegészítésként. A görög alkotmány alapján, illetve a görög jogi háttérfényében ezek a cselekmények egészen rövid idő alatt elévülhetnek, és büntethetetlenné válnak, mert amire a hatóság észbe kap, már elévült a cselekmény. És ez pedig megkönnyíti a köztisztviselők elkövetését, és az igazságügyi hatóságok igyekeznek felderíteni, illetve felvenni a harcot ezzel ellen saját erőből. A kérdésem, hogy az Europol együttműködik-e ezen a téren a tagállamokkal, hogy az ilyen típusú korrupciónak véget tudjanak vetni. Köszönöm. Uh, Nagyon szépen köszönöm. A következő hozzászólunk Észtországból érkezik Ek úr. Jajtem. Köszönöm. Nagyon érdekes, ami itt elhangzott az eszmecsere keretében, különösen a holland képviselő, illetve az Európol képviselője által elmondott gondolatokra utalok. A számomra érdekes kérdés a következő. Az együttműködésre szeretnék rákérdezni a különböző hivatalok és intézmények között, amelyek a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkoznak. minden tagállamnak megvannak a saját tapasztalatai, eljárásai ezen a téren, de ezek meglehetősen zárt körben elérhetők. Az információkat, az adatokat át kellene adni, hogyha egyértelműen bűnözői tevékenységről van szó. Számos esetben visszatartják ezeket az információkat, illetve adatokat, és ez oda vezethet, hogy nem sikerül felderíteni a bűncselekményeket. Ennek ez az eredménye. Engem a holland tapasztalatok érdekelnének közelebbről. Vagyis, hogy néz ki az együttműködés a pénzmosás ellen gyűjtött adatokkal, illetve az ezzel foglalkozó hatóság és a többi holland társhatóság együttműködése terén. az Európolnak szeretném feltenni azt a kérdést, hogy úgy látja-e, hogy érdemes bővíteni az adatcserét, illetve szélesebb körben kicserélni az információkat a gyanús pénzügyi tranzakciókról. Köszönöm. Danke vielmals. Der uh, nächste Sprecher ist... Köszönöm szépen. Elissan úr következik az Európai Parlamenttől. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni, szeretnék Reisenbeck úrnak, illetve De Bolle asszonynak nagyon érdekes hozzászólásaik voltak, és nagyon jó meghallgatni a szakértőket, amikor elmondják a tapasztalataikat. Önök mindannyian értenek hollandul, és a sokkal egyszerűbb számomra. Nem is kell talán tolmácsolásnak neki. Ami pedig az együttműködést illeti. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez a kulcsa a sikernek. Itt már tényleg sikereket tudtunk felmutatni, és így lehet valóban sikeresen együttműködnünk. Nagyon fontos az állami magán szektorral történő együttműködés. Ez valóban reményen járhat. És az is nehéz, és én ezt megértem, ezt tisztelbe kell tartani, hogy önöknek az akadályokkal együtt kell működniük. Egyrészt vannak jogi lehetőségek, de jogi akadályok is. Egyrészt figyelembe kell venni a szuverenitást, illetve a mandátumokat, más részre viszont meg kell próbálni bizonyos ö, fajta módon mégis a bűnözőket ö, ö, rács mögé juttatni. Nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy önöknek valóban vannak korlátozásaik a munkájuk tekintetében. A kérdésem az az, hogy önök megfelelő módon átlátják -e azt, hogy ami a dark web történik, gondolok itt, és mások is beszéltek erről, tehát átlátják-e azt, hogy mennyi fajta kriptovaluta létezik? Végezetül pedig lenne egy kérdésem Debola asszonyhoz. Ön beszélt az 1 millió jelentésről a pénzügyi hírszerző egységektől. Lehet, hogy nem figyeltem elég, ezek gyanús vagy nem egyértelmű tranzakciók voltak-e. Ez rengeteg jelentés, ez 1 millió indikátorok alapján a nemzeti egységek is gyanút foghatnak, és ez alapján megkezdték a nemzetközi vizsgátokat, de hogyha a tényleg való, a nem szokványos tranzakciók is önökhöz kerülnek, akkor tényleg nagyon nehéz átlátni ezt. Nagyon fontos az információ csere kapcsán fellépni. Létezik egy új európai FIU, sokan ezt szeretnék, én ezt nem annyira támogatom nem akarnak inkább egy projektet létrehozni az Európólon belül, ahol az tagállami FIU közösen foglalkoznának az információkkal. Egyfajta projekt lehetne, ez inkább elfogadhatóbb lenne a tagállamok számára, és itt nem kéne egy újabb EU intézményt létrehozni. Danke vielmals. Äh, Köszönöm szépen az Európai Parlament részéről. Csinicsi asszony következik. Grazie, grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm a meghívott vendégeinknek a helyzetismertetőket, amik átfogó és részletes ismertetők voltak, és a megfogalmazott nézetekkel is teljesen egyetértek. Néhány kérdésre hát már is elhangzott a válasz, amit én feltettem volna, de más kollégáktól is hallottam itt igen érdekes, érdekes kérdéseket. Az előző életem alapján mondom a következőket. Olasz képviselőként azt mondhatom, hogy az együttműködés a hatóság között létfontosságú volt a bűnözés elleni küzdelemben. Tehát Deből asszonytól szeretném kérdezni a következőt. Említette, hogy ahol a legfájdalmasabb a bűnözők számára, ö, oda kell lecsapni, vagyis a pénzeszközöket kell visszaszerezni és elkobozni. Aztán Reisenberg úr is ö, nagyon érdekes dolgot mondott, elnézést, hogyha rosszul ejtettem a nevét. Ő is említette Olaszországot, és azt mondhatom, hogy a hatóságok együttműködése a pénzügyi bűnözés ellen valóban létfontosságú. Egyre terjed ez az elkövetési forma. Legalábbis a vagyonok értékéből ítélve, és az informatikai eszközök terjedése fényében óriási összegeket lehet kriptovalutákban átutalni, átmenekíteni, és más mechanizmusok segítségével. Az érdekelne, hogy képesek vagyunk-e felvenni a harcot ez ellen az elkövetési forma ellen. Tehát felkészültek vagyunk-e erre? Illetve egy általánosabb kérdésem is lenne az együttműködésre vonatkozóan. sok előrelépést tapasztalhattunk a bűnüldözés terén, illetve többek között a pénzmosás, a pénzügyi bűnözés elleni harcban, de Döbol asszony utalta arra, hogy az információk megosztása és cseréje továbbra is problémás terület. A két vendégünk tapasztalata alapján kérdezem őket, hogy önök szerint hogy lehet az akadályokat leküzdeni, vagy mi hiányzik még? mi az, ami nem áll rendelkezésre az adatok megosztása és cseréje terén. Mert mindannyian hiszünk ennek a jelentőségeben, és sokan meg vagyunk arról győződve, hogy leginkább a közös információ alap hiányzik a hatóságok együttműködéséhez. Egy jogszabályi akadálya van -e ennek vajon? Tehát további jogszabályok kellenek-e? Hallottam azt is, hogy az illegális átutalások, illetve a pénzügyi bűncselekmények, a terrorizmus finanszírozása alapvetően a hagyományos szervezet bűnözésen alapulnak, de időközben fejlettebb bűnözői csoportok is működésbe léptek. És európán 5000 bűnszervezetről beszélhetünk. Ezek közül több is foglalkozik illegális pénzátutalásokkal, pénzügyi bűncselekményekkel, átmossák ezeket az összegeket, és a legális gazdaságra, a kapitalista országoknak a rendszereire is visszahat ez az elkövetés. A kérdés, hogy tudunk-e egy közös koncepciót alkotni a szervezet bűnözés ellen, mert hogyha nincs ilyen, akkor mondjuk egy közös definíción alapuló elképzelés, akkor nem tudunk előrelépni. Segítenének a jogszabályok, illetve a tapasztalatok alapján mit tudnának erről mondani? És nem csak a személyes tapasztalataikra, hanem a hatóságok, szervezetük tapasztalataira is szeretnék rákérdezni. Mi a legjobb eszköz a pénzügyi bűnözés, illetve a terrorizmus finanszírozása ellen? Kedves kollégák, nagyon sok érdekes kérdést, megjegyzést tesznek Köszönöm szépen azt, hogy ennyire élénken részt vesznek a vitában. Nem látok további hozzászólási kérelmet, ezért eh, Reisenbeek, illetve De Bole vendégeimnek szeretném megadni a szót arra, hogy válaszoljanak. 10-10 percet adok mindannyiuknak, utána pedig 11.30-kor King biztos úr érkezik hozzánk, hogy beszéljen velünk. Reisen Bék úr, tessék. Yeah, thank you very much for your questions. Uh, first of all, let me state that uh, I'm... Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is az ügyészség képviseletében hívtak meg engem. Tehát itt most nem a holland kormány hivatalos álláspontját képviselem. Ennyit előre bocsátanék. Nos, számos kérdés közvetlenül hozzám intéződött és rákérdeztek a kriptovaluták által jelentett veszélyre is. És a terrorizmus finanszírozása szintén érintett. Talán fél éve jártam itt ebben a körben, amikor a terrorizmussal foglalkozó szakmunkacsoport ülésén vettem részt, Dögomes asszony, illetve egy munkatársa is itt volt, aki a jelentést készítette a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről, és az Európai Parlament kért ezt a tanácskozást. A jelentés következtetésében pedig, amit én elmondtam, azt tükröződött, vagyis, hogy nő a veszélye a kriptovaluták felhasználásának, de a napi szintű nyomozati munkánkban nem tapasztaljuk ezt olyan sűrűn, mint ahogyan ez várható lett volna. És garantálhatom, hogy akár házkutatást, akár elektronikai eszközöket kutatunk át, folyamatosan keressük az erre utaló jeleket, hogy ilyen fizetési megoldást használnának. A terrorizmus finanszírozása terén vagy nem jó helyen keresünk, vagy pedig mégiscsak hagyományosabb finanszírozási technikákkal élnek az elkövetők. És itt hát nagyon sok van a hagyományos technikákból is, tehát még akkor is, hogyha az új technológiák kevésbé vannak a látókörünkben, a hagyományosakat azért nyomon követjük. A pénzügyi pénzmosás az egy más történet természetesen, de ez nem az én szűkebb szakterületem. Tehát engedjék meg, hogy inkább ne szóljak erről, hiszen nem az én asztalom ez a témakör. A súlyos csalások elleni hivatal, ahol én dolgozom, számos sikeres felderítést tudhat már maga mögött. A kriptovaluták, illetve kereskedők, pénzmosók felderítésében sikereket értünk el, és Hollandiában a pénzmosás elleni küzdelem jogszabályi háttere viszonylag megengedő, és ezért sikerrel fel tudtuk venni a küzdelmet az elkövetőkkel szemben. Az észt képviselő úr kérdésére válaszol, annyit tudok mondani, hogy a pénzmosás terén a kérdés az volt, hogy az állam és a magánszféra közötti partnerségben van-e hasonló tevékenység a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása területek összehasonlításában. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló jogi aktus előírja, hogy harmadik felekkel sürgősen meg kell osztani a vonatkozó információkat, illetve a felderítés, kivizsgálás, a bíróság elé állítás a követelmény. És ennek a folyamánya, hogy a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatokat sürgősen meg kell osztani. Ez egy nehéz terület, hatékony tipológiák alakultak ki, és a pénzmosás terén a tipológiák ismertebbek, illetve sikeresebbek vagyunk az ellene folytatott küzdelemben. És amikor eredményesek azok a rendszerek, amelyekkel szembesülünk, felmerül a kérdés, hogy vajon sürgőse az információ átadás, illetve a taktikáknak a felderítése és az együttműködés ezen a téren. Ez egy olyan vita, ami talán egy politikaibb témakör, rábízom az illetékesekre. És a terrorizmus finanszírozása elleni harc terén, a holland tapasztalatok alapján azt mondhatom, hogy egyértelműen nagyon fontos, hogy sürgősen együttműködjünk, és átadjuk az adatokat. Ennyi a válaszom. Azt gondolom, hogy konkrétan engem érintő kérdésként ezeket hallottam, hogyha valamit kihagytam volna esetleg, akkor nagyon szívesen kitérek arra is. Danke vielmals, äh, Herr Reisenbeck. Äh, Köszönöm szépen, Reisenbeck úr. Két rövid kérdés érkezett két kollega részéről. Mamatov úr Lengyelországból egy percre teszik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék kapcsolódni az áfa, illetve az áfa körbecsalás problémájához. Ez nem csak az ország, hanem Európa problémája is, ezért szeretném megkérdezni Önt arról, az Európa részéről, hogy az Európol részéről van-e itt valamilyen fajta konkrét fellépés? Danke vielmals. Äh, letzte Frage, eine Minute. Köszönöm szépen, Makovej, az Európai Parlament részéről. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót. Nagyon rövid lesz a hozzászólásom. Tudom, hogy költségvetési gondokkal küzdenek. Ebben az évben ez a kibér bűncselekmények területén emelkedett, de hogy ha így maradnak a dolgok, akkor a következő évben itt 20 millió euróval kevesebbet, kell, kevesebbet költhetnek majd. Kérdésem pedig az, hogy mennyi pénzre van szükségük ahhoz, hogy a feladatukat elláthassák megfelelően, illetve második kérdés, ami az operatív hatásköröket illeti. Elégedettek a jelenlegi hatáskörökkel, vagy úgy gondolják, hogy szükség lenne szélesebb hatáskörre? Tehát mire van, mire van szükségük? Jelenleg vizsgálati hatáskörük nincsen. Köszönöm szépen, és akkor megadom a szót a válaszra. Thank you very much. Mr. President. And thank köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm ezeket a rendkívül fontos kérdéseket. Először is azzal kezdeném, hogy a rendészeti szervek elkötelezettek a pénzügyi vizsgálatok mellett, minden egyes rendészeti szerv Európában arról számolt be, hogy a pénzügyi feltárásokban nagyobb energiát kell fektetni, erre szükség van, de ezen kívül felismerik azt is, hogy a különböző tagállamok helyzete eltérő, más a szaktudás, más a szakérdelem, ugyanez vonatkozik a kiberbiztonságra, a pénzmosásra, úgyhogy itt ezen a területen képzésre van szükség. Ezen kívül az is gondot okoz, hogy nem mindig végzünk pénzügyi vizsgálatot, akkor, amikor súlyos szervezett bűnözéssel állunk szemben. Tehát nem mindig vizsgáljuk meg ennek a pénzügyi vonzatait. Ezért meggyőződésünk, hogy az Európol szintjén nagyon fontos az, hogy a legjobb gyakorlatot megosszuk egymással. Itt a vagyon visszaszerzésre gondolok. Bizonyos országok gyakorlata sokkal jobb és szélesebb, mint más országoké. Nagyon fontos tehát a jó gyakorlat megosztása, illetve egy tudáshálózat létrehozása a pénzügyi bűncselekmények feltárásának érdekében. Ezért rendkívül fontos, hogy a pénzügyi unit központosított az EU, Európolon belül, hiszen így átlátják azt, hogy mi történik a súlyos szervezet bűnözés és terrorizmus területén. Meggyőződésünk, hogy ez a helyes út. Ami pedig az, az kiberbiztonság kérdését illeti, az ACT az, Európa, az Europol kiberbiztonsági központja iránymutatást adott ki a tagállamok számára arra vonatkozóan, hogy hogyan kell vizsgálatot folytatni az interneten, illetve hogyan lehet a pénzeket nyomon követni. Továbbiakban is így kívánunk eljárni. Itt is a szaktudás kialakítására van szükség, ajánlásokat nyújtunk be az Európai Bizottságnak erre a területre vonatkozóan a migráns csempészettel kapcsolatos profit, erre vonatkozóan is elhangzott egy kérdés. Jelenleg nem tudok pontos adattal szolgálni, de éppen most folyik egy vizsgálat arra vonatkozóan, hogy milyen profitra tesznek szert a csempészek. Ami pedig a holland projektet illeti, az FIU projektet. Ezt a javaslatot meg fogom vizsgálni, meg fogjuk nézni, de ahogyan már mondtam, nekünk is van egy kísérleti projektünk, egy projektünk decemberben indult útjára, ez egy PPP projekt, az első információ cserére vonatkozó mechanizmus, amelyet a pénzügy, a pénzmosással, pénzmosás elleni harc, illetve a szervezett bűnözés elleni harc területén fontos. 15 különböző bankkal működik együtt, illetve 8 különböző ország FIU egységével. Ez egy kísérleti projekt, projekt meg kívánják vizsgálni, hogy milyen lehetőségek nyílnak arra, hogy információcsere történjen a partnerek között, illetve milyen messze mehetünk el a jogalap alapján. Meg kell értenünk, hogy milyen akadályok állnak a különböző szektorok útjába, és így ezeket orvosolhatjuk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy bizalom honoljon ezen a területen, hiszen hogyha hálózatokkal dolgozunk, akkor bizalmat kell létrehozni, a bizalom pedig a siker kulcsa. Mi más tehetünk még? Nos, Európa, az Európol szintjén az úgynevezett top célokat, top targeteket próbáljuk megfogalmazni a pénzmosásra vonatkozóan. Ezen kívül a szervezetbűnözés, illetve a CT területén is közös fellépésre van szükség, ami a körhintacsalást illeti, ezzel kapcsolatban külön projektjeink vannak, az Európol pedig vezető szerepet vállal. Költségvetés valóban csökkentéssel kell számolnunk. Tegnap már beszámoltam a költségvetési megszorításokról, illetve elmondtam azt is, hogy ezek a csökkentések milyen hatással járnak. Ugyanazt a költségvetést szeretnénk látni, amit a igazgató tanácsunk jóvá hagyott. Ami az Európol ajánlást illeti, Szeretném hangsúlyozni, hogy az információcsere lehetőségét növelni kell azáltal, hogy egy multinacionális vagy európai ö, átláthatóságot biztosítunk. Létrehoztuk a kísérleti projektet, ezt elemeznünk kell, és meg kell néznünk, hogy multinacionális, illetve Európai Uniós szinten mire van szükség. Fontos, hogy pénzügyi vizsgálatokat is folytathassunk, illetve a vagyon visszaszerzés is működjön minden szervezet bűnözéssel kapcsolatos vizsgálat során. Ez már nagyon sok projekt részét képezi, de itt még nem kielégítőek az eredmények, ezen még dolgoznunk kell. Ahogyan elmondtam, az, az Európai Rendőri Vezetők Egyez ö, gyűlésére kerül sort, illetve a vámhatóságok találkozójára, és erről a kérdésről beszélni fogunk. Ezen kívül a bűncselekményből származó pénzeket is föl kell tárni. Itt a hírszerzésre nagy hangsúlyt fektetünk. Sok információnk van, de nem mindig a megfelelő jellegű információk jutnak el hozzánk. Ahogyan a holland kolléga is elmondta, például a terrorizmus finanszírozás kapcsán nem kielégítőek az információk, azért, mert ezek kisebb összegek, és ezért nem szerepelnek a jelentésben. Ezért a magánszféra, illetve a rendészeti szervek területén szorosabb együttműködésre van szükség. Ezért öt prioritás van a következő évre vonatkozóan. A pénzügyi egységgel való együttműködést javítani kell, a polici ciklus fellépéseit föl kell lendíteni, ezért fizetnünk is kell. A vagyon visszaszerzésre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, ez a harmadik, és itt együtt kell működnünk a eurojust Ezen kívül a magánszférával való együttműködést kell növelni, illetve a pénzügyi bűncselekmények kapcsolatos vizsgálatok esetében a tagállamokat segíteni kell, az információcserét biztosítani kell, illetve a tudás hálózatát ki kell alakítani. Köszönöm. Danke vielmals äh, für die Nagyon szépen köszönöm Debol asszony válaszait, Reisenbeck úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, a végére értünk ennek a panelnek. Köszönetet mondok azért, hogy ilyen élénken részt vettek a vitában, és érdekes kérdéseket tettek fel. Szerintem kölcsönös volt az érdeklődés és De Bolla asszonya is elmondta, hogy kölcsönös bizalomra van szükség, ez nagyon fontos annak érdekében, hogy megpróbálásán ezeket a bünteteket leküzdeni. Kedves kollégák, azt mondták nekem, hogy King úr 11.30-ra érkezik, tehát kérem, hogy maradjanak itt a teremben, annak érdekében, hogy 11.30-kor meg tudjuk kezdeni a következő panelt. Köszönöm szépen. Hát tegyek fel egy kérdést addig még de Bola asszonynak. Külön megkérdezheti ezt nem most. De lehet, hogy érdekes lenne ez a kérdés. Lezártam ezt az ülést. So we have...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

Dear colleagues, let's start our next panel. Ich freue mich sehr, dass uh, Nagyon örülök, hogy King biztos úr biztosítja számunkra a lehetőséget, hogy a társaságában tartsuk ezt az eszmecserét. A közös bizottság ülésén beszámol a helyzetről, illetve hogy milyen előrelépés történt a biztonsági unió kialakítása terén. És a közös ellenőrző csoport milyen szerepet visz ezen a területen. Tehát várjuk örömmel a Biztonsági Unióról adott helyzet ismertetőjét, illetve válaszait a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Jó, hogy újból részt vehetek itt ebben a körben egy ülésen. Nagyon örülök, hogy önök rendszeresen ülést rendeznek erről a témáról, mert ez a közös ellenőrző szerep, illetve az önök elkötelezettsége is nagyon fontos, nem csak az Európol irányába, illetve szempontjából, hanem valamennyünk szempontjából, akik az Európollal összefüggésben végezzük a munkánkat. A jövő kihívása, illetve a tervek a kihívások kezelésére. Nos, az önök elkötelezett hozzáállása segíti a munkánkat, hogy jobban megtervezzük, illetve testre szabjuk és teljesítsük az Európol szakpolitikai intézkedéseit ezen a területen. Remélem, elfogadják azt a tényt, hogy az Európol jelentőségéről engem nem kell győzködni. Mert én már is határozottan hiszek abban, hogy az Európol egy fontos szervezet, illetve fontos a munkája, és megfelelő támogatást kell biztosítanunk, nem csak pénzügyi értelemben, hanem szakpolitika és eszköztár értelemben is. És a szakpolitikák, illetve az eszközök rendszeresen szóba is kerülnek a kollektív biztonságunk érdekében az Európol támogatására. A felkérésem arra szól, hogy röviden számoljak be, hogy milyen munkát végeztünk az utóbbi időben a Biztonsági Unió kialakítása érdekében. A legutóbbi ülés óta a bolgársoros elnökség keretében tavasszal találkoztunk legutóbb, és azóta a terrorizmus elleni küzdelem, illetve a kiberkívások kezelése terén dolgoztunk. A fenyegetések, illetve kiber alapú fenyegetések és ideértendők, illetve a súlyos szervezetbűnözés szintén. Aztán a, a um, hibrid fenyegetések, a vegyi, a uh, radiológia, illetve nukleáris veszélyek elhárítása, és már kimunkálandó forgatókönyvet jelent, és itt nem csak fiktív fenyegetésekről van szó, hogy a Salisbury mérgezések is felhívják erre a figyelmet. Juncker bizottsági elnök úr pedig új kezdeményezéseket dolgozott ki a Biztonsági Unió érdekében, és az unió helyzetét értékelő beszédben Strasbourgban ezekről be is számolt. Ezekkel a javaslatokkal kezdeném. Az egyik javaslat arra irányul, hogy a bizottság kezdeményezi a tagállamok, a tanács, illetve az Európai Parlament bevonásával az online terrorista tartalom elleni küzdelmet. Erről szeretnék röviden szólni a terrorizmusra felhívó online tartalom nagyon komoly biztonsági fenyegetést jelent, úgy gondolom. Csak idén januárban több száz új írás, poszt jelent meg Daesh eh, propagandaként. Ezeket online feltöltéssel elérhetővé tették, és az Europol észlelt a tartalmakat, több mint 150 platformon értük tetten ezeket a posztokat. És ez egy nagyon egyértelmű, közvetlen fenyegetés volt, amivel felvettük a harcot. És európai szinten az utóbbi két évben minden ilyen esetben szerepünk volt. Vagy terrorizmussal úszítottak, vagy közvetlenül felszólítottak terrorcselekményre, vagy felvilágosítást adtak, vagy dicsőítették, a terrorizmust, illetve annak a borzalmas következményeit. Ahogy tudják, a nagy, nemzet, nagy internetes platformokkal önkéntes együttműködést alakítottunk ki néhány éve. A tagállamok képviselőt is meghívtuk ebbe a körbe illetve létfontosságú módon az Európai Internet Fórumban az Európol is részt vesz a cél, hogy a borzalmas a buzdító tartalmat megakadályozzuk az online platformokon, és több mint 60 ezer terror tartalmat sikerült megszüntetnünk, illetve töröltetnünk több mint száz szolgáltatónál. És jelentős operatív és elemzői támogatást biztosítottunk a tagállamok hatóságai számára. Különösen a rettenetes terrortámadások nyomán. A kollektív Európol tapasztalatokra támaszkodó erőfeszítések pozitív eredményekkel is jártak. De az eddig elért eredményeink, itt a fórumon belül, illetve az önkéntes alapon elért eredményekre gondolok, ezek nem juttattak kellően előre bennünk, és nem elég gyorsan. Még mindig messze több az ilyen tartalom, mint ami megengedhető. Tehát első ízben teszünk javaslatot arra, hogy uniós szintű jogszabályt alkossunk, ami nem csak a tagállamok számára írja elő, hanem közvetlenül a platform szolgáltatók számára is, hogy ezt a konkrét kihívást, illetve fenyegetést kezeljék. Juncker elnök úr javaslatai három típusú kötelezettséget hoznak létre. Új kötelezettségekről van szó. Egyrészt a szolgáltató platformok számára kötelezővé teszik a terror tartalom egy órán belüli törlését, egy órát kapnak arra, a rendőrség, illetve az igazságügyi meghagyástól számítva, ami szerint törölni kell a tartalmat, hogy töröljék is azt. Mert az első néhány órában kifejti a káros hatását a terrorizmust dicsőítő tartalom, mert gyorsan elterjed. A Daesh propaganda felméréseink szerint négy órán belül már terjesztésre kerül. Hogyha sikerül minél korábban beavatkoznunk, az fontos eredményt hoz másodszorban, hogyha kimutatható, bizonyítható módon a platformot eleve terrorista tartalom terjesztésére használják, proaktív intézkedésekkel kell felderíteniük az ilyen típusú tartalmakat, és az újra feltöltésüket, vagy e, eleve az első feltöltésüket is meg kell akadályozni. A tagállamok megfelelő erőforrásokat kell, hogy biztosítsanak az eredményes terrortartalom felderítés, illetve törlés érdekében. A töröltető határozatokat ki kell bocsátaniuk. Hatékony garanciákat kell biztosítani jogorvoslati lehetőséget, illetve bírói felővizsgálatot is szükség esetén. A javaslat lényege nem a véleménynyilvánítási szabadságnak a korlátozása, hanem az illegális terror tartalom töröltetése, ami offline, az offline világban illegális, az illegális az online világban is. Az együttműködés megfelelő szankciókat és jogi hátteret is igényel, és ezért a rendszer szintű problémákat kell orvosolni, amikor nem tesznek eleget a töröltető határozatoknak. Tehát a javaslat szerint, hogyha ezt szisztematikusan nem hajtják végre, akkor szankcionálni kell a szolgáltatót. Akár a bevételének a 4%-a erejéig az az általános adatvédelmi szabályok szerint. Tehát hangsúlyoznám, hogy itt a terrorizmus ellen harcolunk, nem egy szürke határzónában, nem cenzúrával, hanem egy terrorcsoportot vagy terrorcselekmény dicsőítő típusú tartalmat akarunk töröltetni. Tehát ami az online világban és az offline világban is illegális, azt törölni kell, el kell távolítani. A kiber típusú bűnözés és kiber alapú bűnözés elleni küzdelemnek, ez az egyik fontos vetülete. És a Juncker úr uniós helyzetértékelő beszédében elhangzott javaslatok mentén szeretnénk azon dolgozni, hogy már a választásaink, illetve a demokratikus eljárásaink is biztonságosabb környezetben folyanak le. És ennek keretében erősítjük a választásainkat biztosító rendszerek működését, mert a közeli hónapokban számos tagállamban választások várhatók, illetve jövő májusban az európai választásokra kerül sor. És Európát szeretnénk felkészíteni bármiféle beavatkozási kísérlettel szemben a lehető legnagyobb mértékben. Az intézkedéseink között szerepel, hogy fokozzuk a tagállamok együttműködését, egy nemzeti választási együttműködési hálózatot alakítanánk ki a a választásokkal, illetve kiberbiztonsággal, rendészeti hatóságokkal karöltve, és egy uniós szintű, európai szintű választási együttműködési hálózatot szeretnénk létrehozni. Átláthatóbbá, illetve politikai online hirdetéseket áttekinthetővé tevő rendszert szeretnénk, illetve a kiberbeavatkozásoktól szeretnénk megvédeni az informatikai rendszereket. És már korábban megkezdtük a dezinformációs, illetve hamis hírek, álhírek elleni küzdelmet. E- ezek a küzdelem támogatását célzó eszközöknek a kidolgozását. A cél az átláthatóság, illetve a nyomon követhetőség és a nagyobb biztonság. A felhasználók, az európai polgárok hatékonyabb védelme. Egy etikai kódexet fogunk nyilvánosságra hozni a következő napokban ezen a téren. Hatékonyabb intézkedésekre van szükség, hiszen a demokratikus eljárásainkba beavatkozók sikere alása a hitelességünket, illetve e, árnyékba borítja a rendszerünk működését. A cél, hogy minden releváns szereplő bevonásával együttműködési hálózatok alakuljanak ki, és eredményesen dolgozzanak. Reméljük, hogy az Europol szakértelmére, illetve tapasztalatára a jövőben is építhetünk majd a kiber kihívások elleni küzdelemben, ezeknek a kezelésében. Magas szintű konferenciát tartunk majd október 15-16-án itt Brüsszelben erről a témáról, pontosan a választásokkal összefüggő kiberkihívásokról lesz szó. Egy átfogó csomagra tett javaslatot a kiberbiztonság erősítésére egy éve a bizottság. A strapabíró hibatűrő rendszerek, illetve robosztus biztosítékok oszlopaira támaszkodva szeretnénk ezt a területet fejleszteni. Tehát a cél, hogy a ellenállóbbak legyünk a támadásoknak, amelyek várhatóan elő is fordulnak. Egy uniós kiberbiztonsági intézkedés ügynökséget hoznánk létre az ENISA tapasztalataira támaszkodva. Ez az ügynökség egy válságkezelő funkciót is betöltene nagy kibertámadások esetében, illetve kidolgoznánk azt az átfogó tervet, amely a tagállamok bevonásával lehetővé tenné, hogy a kiterjedt nagy léptékű kibertámadásokkal eredményesen vegyük fel a harcot. És a tagállami hatóságok, illetve a kiberbiztonsági ügynökség benne egymással egy jól működő, illetve tesztelhető gyakorlatok során tökéletesített rendszert alkotnak. A cél, hogy uniós szinten egy tanúsítási, illetve normarendszer gondoskodjon a biztonságunkról a tanúsítás európai szintű célja, hogy a tagállami hatóságokkal jól tudjunk együttműködni, és a különböző ágazatok különböző biztonsági igényeit ki tudjuk elégíteni. Egyre inkább hálózatok által működtetett világról beszélhetünk, és meggyőződésem, hogy szükség van egy tanúsítási rendszerre, nem csak a magas szintű szabványok, normák bevezetése érdekében, hanem hogy a magánszektor, illetve a vállalatok és az állami szféra is kellő biztonságban érezze magát, és természetesen a biztonság eh, egy olyan terület, amiben bízni kell, ezt a bizalmat is erősíteni szeretnénk. Meg kell tennünk a szükséges lépéseket az elrettentés érdekében is. Ez is fokozza a kiberbiztonságot. És az Europol, illetve az EC3 szintén nagyon fontos szerepet visz. Azok, akik támadást fontolgatnak, tudják, hogy számíthatnak arra, hogy elkapjuk őket, meghiúsítjuk a tevékenységüket, és megfelelő büntetésben részesülnek. Ez az elrettentő szerep. És a rendészeti hatóságok szerepe a felderítés, megelőzés, elriasztás. Ez nagyon nehéz, mert az Európol adatok alapján 90%-ban a nyomozás valamiféle nyomonkövetési problémába ütközik, illetve nem derül ki, hogy a bűncselekmény kinek tulajdonítható, és kinek róható fel. Ezért javítani kell a hatós, hatóságoknak a hatékonyságát, az IP címek és a honlapok tulajdonosainak a kiderítésében. Ez az igazságügyi hatóság szerepkört is erősíteni kívánja. A kiberbűnözéssel összefüggő tevékenységek terén az Europol egyfajta központi szerepet visz majd, illetve az operatív hírszerzésben a tagállamoknak információkat, adatokat nyújt, operatív elemzéseket végez, koordinál és szaktudást biztosít ez már bizonyított módon hozzáadott értéket jelent a tagállamok tevékenységében. Mondok egy példát, idén tavasszal a legnagyobb DDoS támadások piacának a működését sikerült meghiúsítani a holland és brit hatóságok együttműködésében. Az Europol ezzel foglalkozó csoportjának a segítségével a meghiúsított támadások költsége 4 millió euró lett volna. És ez egy szerény hozzájárulás a kiberbűnözés elleni küzdelem egésze szempontjából. Ennek egyre nő a jelentősége. És a rendészeti bizonyítékok gyűjtése szintén fejlődőben lévő terület, különböző joghatóságok alá tartozó területekről kell összegyűjteni az adatokat. És ezért elhatároztuk, hogy a rendészet és igazságügyi hatóságok munkáját új bizonyítékgyűjtési eszközökkel segítjük, e-mail, illetve WhatsApp és egyéb kiberbűnözési adatoknak a begyűjtési lehetőségével. Tehát a kiberbűnözést és a szervezett bűnözést sokkal gyorsabban szeretnénk felderíteni és megszüntetni az eddiginél. Átlagosan 10 hónap telik el, amíg a hatóságok hozzájutnak egy külföldi bizonyíték adakhoz, amit kérnek. A cél, hogy tíz nap, vagy akár hat óra alatt is beszerezhetők legyenek a bizonyítékok, és gyakorlati példák azt mutatják, hogy vészhelyzetben ez el is érhető. Aztán a terrorizmus finanszírozás és a pénzmosás elleni küzdelem témaköre, amiről korábban már hallhattunk, ez valóban kiemelt témakör lesz. A cél, hogy hatékonyabbak legyünk a pénzmosás elleni küzdelemben, és különösen a terrorizmus finanszírozás elleni harcban. Az európai bankfelügyelet szerepét szeretnénk erősíteni megfelelő eszközökkel, erőforrásokkal, hogy hatékony legyen az együttműködés, illetve a felügyeleti normák egységessé váljanak. Ez egy szélesebb stratégia része az EU kereteket szeretnénk a pénzmosás elleni felügyeleti és ellenőrző tevékenység terén még eredményesebbé tenni. A pénzügyi stabilitás is azt igényli, hogy integráltabban működjenek a pénzügyi rendszereink. Így tudjuk megakadályozni a pénzügyi bűncselekményeket. Továbbá egy konkrét feladatra is felhívnám a figyelmet. A terrorizmus finanszírozása egy kiemelt terület. Amikor a terrorizmus területén az kisköltségű terrorizmus, az egyéni terroristák kerülnek térbe Minden korábbinál fontosabbá válik a finanszírozás megelőzése, illetve felderítése Ez egy igen fontos eszköz. Javaslatokat tettünk idén hogy a pénzügyi információkhoz a hatóságok súlyos bűncselekmény gyanú esetén a legsürgősebben hozzá tudjanak férni, ideértve a bankszámlával, illetve a pénzügyi elemzéssel összefüggő adatokat is. Ez az irányelv erősíti az együttműködést a rendészeti tagállami hatóságok, illetve a pénzügyi operatív hírszerző csoportok között és a tagállamok közötti együttműködést is erősíti. A pénzügyi operatív információkat feldolgozó hálózatoknak a munkája terén. Reméljük, hogy a lehetőleg gyorsabban megtörténik ez, mert nagyon fontos. De közben előre kell gondolkodnunk, már a következő lépést kell fontolgatnunk. Szerintem ez azt jelenti, hogy létre kell hozni egy európai terrorizmus finanszírozást nyomon követő rendszert, ami kiemelni, illetve támogatná, kiegészítené az Európol és az amerikai partnerei közötti együttműködést. Ott már van egy meglévő terrorizmus finanszírozás nyomon követő rendszer. Furcsának tűnne, hogy finoman fogalmazzak, hogyha időnként a legfontosabb pénzügyi információkat európai polgárokról csak az amerikai hatóságokon át sikerülne beszerezni, amikor ezekre szükség van. Úgy gondolom, hogy saját magunk hatékonyabban tudnánk kezelni az Europol tapasztalatai alapján ezt a feladatot. A biztonság terén a határainkon túl és vizsgálnunk kell a helyzetet, mert a szomszédságban az instabilitás a belső biztonságunkat is veszélyezteti. Ez közismert. Ezért a bizottság folyamatosan támogatja a szomszédságban lévő országok terrorizmus ellen intézkedéseit, illetve súlyos szervezet bűnözés elleni tevékenységet az Eurojust, a CEPOL, illetve egyéb illetékes hatóságok, de legfontosabb módon az Europol részvételével. És szeretnék köszönetet mondani a kiváló munkáért, amit ezen a téren a Nyugat-Balkánon végeznek, illetve másutt a szomszédságunkban a tagállami hatóságok, a szervezett bűnözés elleni fellépés, a fegyvercsempészet, illetve egyéb terrorizmust elősegítő eh, cselekmények felderítése terén. Az USA-val és Kanadával a nemzetközi együttműködés erre is kiterjed. Az ENSZ, illetve a NATO szintén részt vesz az együttműködésben, és nemzetközi megállapodást dolgoztott ki legutóbb az Europol, illetve egy sor szomszédságban lévő országok személyi adatok cseréjére vonatkozó együttműködése terén. Reméljük, hogy eredményes lesz az együttműködés, illetve a tárgyalások sikerrel lezárulnak. Ez egy operatív igényre adott válasz. A személyi adatok operatív célú cseréjére azért van szükség, hogy a külföldi terror cselekményeket előkészítők adatait meg tudjuk kapni, illetve itt érintettek lehetnek legálisan tartózkodó és kettős állampolgárságú személyek és többek között Nagy-Britannia területén. A cél, hogy terrorizmussal, illetve szervezett bűnözés terén gyanúba keveredett személyek nyomon követhetők legyenek, hogy megakadályozzuk az előkészítést és a nemzetközi utazásaikat. Megfelelő garanciákat kell az alapjogok érvényesülésére eközben biztosítani, hogy elősegítsük az operatív együttműködést. A bizottság ezt teljes mértékben támogatja, és az Európai Parlamentet rendszeresen tájékoztatjuk is a Libe szakbizottságban a fejleményekről. És a jövőbeni üléseken is szívesen beszámolok majd a haladásról letéren. Azzal zárnám, hogy szeretnék ebben a körben köszönetet mondani az Európol utóbbi időkben végzett kiváló munkájáért. Ezeket a prioritásokat eredményesen képviseli az Europol, és támogatja a tagállami hatóságok, rendészeti szervek eh, terrorizmus elleni munkáját, a kiberbűnözés, illetve a súlyos szervezett bűnözés elleni küzdelmüket, és eh, közösen tudunk hatékonyabban fellépni a téren. Köszönöm. Commissioner King, thank you very much uh, for your support. Köszönöm szépen, King biztos úr, ezt az átfogó prezentációt, és most uh, átadom a szót Diaz Demera úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr társelnök. A biztos úr, igen, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, köszönjük ezt az átfogó beszámolót, és még mindig nagyon fontos megjegyzésekkel gazdagította a munkánkat. Egy-két reakció, hogyha megengedik. Összefoglalnám azt, ami elhangzott. Nagyon örültem annak, hogy a parlamenti ellenőrzés, illetve parlamenti kontroll szerepét kiemelte az Európolra vonatkozóan. Itt van egy közös ö, csoport, az 51-es cikk, a szerződés 51-es cikkébe életet lehelünk, hiszen bevonjunk a nemzeti parlamenteket, illetve az európai parlamentet, és így politikai ellenőrzést biztosítunk az Európol fölött, valamint legitimitást kölcsönzünk ennek a nagyon fontos ügynökségnek. Biztos úr, egyetértek önnel. Az Európolnak eszközökre van szüksége ahhoz, hogy konszolidálja azt a kiváló gondolatot, amely a biztonság uniójáról szól. Ez pedig nem mást jelent, mint forrásokat, költségvetést, hiszen nagyon sok mindent kérünk az Európoltól, az online terrorista tartalmakra gondolok, rendben. Ott van az RR, a RRU, er de mindannyian tudjuk, hogy ezek a tartalmak nagyon gyorsan platformot váltanak, ez pedig azt jelenti, hogy megfelelő eszközökre, személyekre, képzésre és költségvetésre van szükségünk. Juncker úr értékelő beszédében azt kérte, hogy egy órán belül kerüljön le az internetről a nem megfelelő tartalom. Ez megvalósítható -e? Ehhez azonban forrásokra van szükség. Ezen kívül ez egy olyan gondolat, amelyet meg kell erősíteni, Véleményem szerint az ügynökség rásegíthet a máshol elvégzett munkára, azokat tovább viheti, továbbfejlesztheti, ehhez azonban, ahogy elmondtam, megfelelő forrásra van szükség. A biztonság bizalmat kölcsönöz, és nagyon fontos, hogy pontosan lássuk, mit tehetünk a eljárásaink segítségével, illetve a demokratikus ellenőrzés segítségével. Ami pedig az internetes bűncselekményt illeti, ennek határon átnyúló vonzata van, és ezzel kapcsolatban van egy probléma, amelyet ön is azonnal azonosított. Igen, nagyon sok időt szántunk arra, hogy a terrorizmus finanszírozás, illetve a pénzmosás témáját kivesézzük, és bizony nagy aggodalommal látjuk, hogy jelenleg a terrorizmushoz nem kell nagyon sok finanszírozási hét, háttér, nem kellenek struktúrák, nagyon könnyen ö, lehet gyilkosságokat elkövetni, úgyhogy valóban a hírszerzésre van szükség, megfelelő hírszerzésre, illetve a nyomonkövetési rendszerre. A TFSP működik az Egyesült Államokban, azonban Európa nem rendelkezik ilyen, ilyen rendszerrel. És igen, a nemzetközi egyezményekre is szükség van, hiszen ezekkel lehet a szervezet, szervezet bűnözés ellen fölvenni a harcot. Ezeket az egyezményeket, megállapodásokat az Európai Unió alapjogi kartájának értelmében írjuk alá. Tisztelt barátaim, szeretnék ismét köszönetet mondani a biztos úrnak a hozzászólásáért, és még egy-két megjegyzés, hogyha megengedik. Nincs felszólalásra lehetőség, itt uh, ez a záró fázisa a mai találkozónak, úgyhogy a tegnapi és mai munkánk összefoglalásaként hallgattuk meg a biztos urat. A végkövetkeztetéseket pedig kialakítjuk, leírjuk, és a következő heti bukaresti ülésünkön fogjuk közreadni. Négy kulcsfontosságú üzenetet fog ez tartalmazni. Az első az Europol munkaprogramjával kapcsolatos. A munkaprogramhoz megfelelő finanszírozásra van szükség a következő MFF keretében. A második pont, amely szintén nagyon fontos eleme a végkövetkeztetéseinknek. Ez egy olyan kérdés, amelyről részletesen tárgyaltunk ma reggel természetesen. A pénzügyi bűncselekmények, a vagyonvisszaszerzés és a pénzmosás ellen ö, határozottan fellép a Europol, erről számolt be a biztos úr is, ez is szerepelni fog a végkövetkeztetésekben. És szeretném elmondani, hogy 2019. januárjában, 22-től kerül sor a következő ülésünkre Bukarestben. Svetlana képviselő fogja a képviselni az Európai Parlamentet illetve lesz egy munkacsoport is, és így a Dán delegáció is ajánlásokat nyújthat be a közös parlamenti felülvizsgálati csoport munkáját megelőzően a Dán delegációval kétoldalú tárgyalásokat folytattunk, megbeszéléseket, ezek nagyon hatékonyak voltak, és reméljük, hogy ez valóban sugár a jövőre nézve, hiszen Dánia nagyon fontos szerepet tölt be Európa biztonságában is. Tehát társelnök úr az engedelmével átadnám a szót, hogy lezárja az ülést. Tisztelt Demiáz úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Valóban végére értünk a konferenciánknak. Úgy gondolom, hogy nagyon jó módon sikerült megmutatnunk a különböző témákat, és minden előadónknak, mind ma, mind tegnap, és különösképpen a biztos úrnak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljött ide és beszélt hozzánk. Diaz de Mera kolléga már utalt arra, hogy lesz egy következő találkozunk, majd februárban Bukarestben, és biztos vagyok abban, hogy ott is rendkívül érdekes vitákat tudunk majd folytatni, és a Dán delegáció kérését is tovább fogjuk majd megvitatni, és megtudjuk azt is, hogy mi történik az Európol igazgató tanácsában. Összességében szeretném kihasználni a lehetőséget arra, hogy köszönhetem mondjak önnek azért, amiért ilyen jól sikerült megtartani ezt a konferenciát, főként a Libeszak Bizottságnak, ezen kívül a eh, nemzeti, nemzeti parlamentekkel kapcsolatot tartó csoportnak, a tolmácsoknak, a különböző munkatársaknak, a, az osztrák parlament munkatársainak is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy segítették a munkánkat. Mindenkinek szép brüsszeli tartózkodást kívánok, és biztonságos hazautat a konferencia véget ért. Mondhatok valamit Bukarestel kapcsolatban? Elnézést. I'd like to make an announcement. Szeretnék valamit mondani a bukaresti ülésről. Egy másodperc lenne az egész. Yeah. Okay. Uh, just for you to know. Szeretném, hogyha tudnák, ma délelőtt a Bukarestben a román uh, parlament a, átültette a négyes uh, pénz um, mosásra vonatkozó rendeletet, és a PEPS-et törölte, vagyis a kitett személyre vonatkozó rendelkezést törölték, tehát hogyha már Bukarestben tartanak egy ilyen konferenciát, akkor erre is ügyeljenek, hogy mennyire érdekli Romániában a parlamentet a pénzmosás. I can see delegation doesn't want uh, to say some Nem tudom, hogy a delegáció kíván-e valamit szólni, ha nem, akkor lezárjuk ezt a konferenciát.